right now because morning. Good morning, colleagues. Can we? Kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Sok szeretettel köszöntöm a közlekedési bizottság tagjai, és azokat is, akik általában nem a közlekedési bizottságban ülnek. a koordinátorok ülésével kapcsolatos közlemények. Mielőtt szavazunk, először arra térnék rá, de mielőtt erre rátérek, hadd mondjam el, hogy közvetítjük az ülést, de ez a terem egy kicsit más, mint amiben szoktunk ülni. Úgyhogy foly, Folyik tehát a közvetítés, de nem mindent fogunk tudni közvetíteni, de erre majd kitérünk, hogyha arra pontra, ahhoz a ponthoz jutunk. Sajnálom, hogy nem kaptunk másik termet, de minden esetre az ülést közvetítik. Nos, kedves kollégák! Contain your excitement. Tartsák kordába az izgalmukat. Nos, tehát a koordinátorok ülésén kineveztünk két jelentéstevőt. Két jelentésről van szó. Az első a 261-es rendelet módosítása, amely kompenzáció kifizetése utasok számára, hosszú, légutasok számára hosszú késés vagy a boarding megtagadása esetén. A másik pedig egy, az integrált tengeri, tengerparti menedzsment rendszerről szól, mind a kettőt a néppárt kapta. Aztán A 92.2.11-es irányelvnek a módosítása, e, erről véleményt készítünk, a koordinátorok e, azt kérték, hogy e, a elnök írjon az illetékes bizottságnak, hogy hadd írjunk ezzel kapcsolatban véleményt, és a rotációs elv szerint a szocialisták nevezik ki erre a véleménykészítőt. Más témák az, az Európai Bizottság közleménye az MFF második táblázatával kapcsolatban, aztán irányelv, javaslat. A magas, egységes, magas szintű hálózati biztonság, aztán a 91-22-10-es GNSS ügynökséggel kapcsolatos irányelv, az Európai Unió álláspontja az ENSZ gazdasági bizottságán belül különböző rendeletek végrehajtásával kapcsolatos előrelépése kapcsolatban, aztán az Európai Bizottságnak a közbeszerzés, belső piaci szolgáltatások és állami támogatások fizetésével kapcsolatos közleménye, aztán az EU-USA kereskedelmi beruházási egyezmény, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az ezzel kapcsolatos közleményeiket, közleményüket március 20-áig megküldik az illetékeseknek. Ami a vasúti csomagot illeti, a koordinátorok megállapodtak a, az ütemtervbe, ben. Most akkor gyorsan ezen végigmegyek. Május 7-én lesz a közmeghallgatás. Július 8-9 az a jelentéstervezet bemutatása, július 16 a módosítások benyújtásnak határa, határideje, október 16-áig megbeszéljük ezeket, november 26-a November 26-a a véleménytervezet elfogad, a jelentéstervezet elfogadásának határideje, és, és 2014. januárjában lesz az első olvasat a plenárison, ami a meghallgatást illeti. A meghallgatás két részből áll, az első a piaci nyitás és a technikai kérdések. A jelentéstevőket arra kérték, hogy két szakértőt jelez, nevezenek ki március 28-áig, hogy a programot összeállítsuk. 2013-as tanulmányokkal kapcsolatban a koordinátorokat arra kérték, hogy március 28-ig további tanulmányokat javasoljak. Euro, javasoljanak Eurocontrol briefing az egységes európai égbolttal kapcsolatban. Az a döntés született, hogy a végrehajtó igazgatót meghívják a következő találkozóra. A koordinátorok az 5-6-7-es komitológia levelét tudomásul vették. Egyéb ügyek. Döntés született arról, hogy Schulz úr még egyszer írjon levelet, és hívja fel az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a, a, hogy a kezdeményezési jogkörével éljenek, ha csak nem kívánják, kívánják ezt feladni a parlament javára. Egy másik irányelvvel kapcsolatban az a döntés született, hogy az elnök fölhívja Schulz elnök figyelmét arra, hogy módosítsa az együttdöntésben hozott legislatív szöveg szöveget a tanácsi döntéseknek megfelelően. Ami pedig a francia vasúti adót illeti, ezzel kapcsolatban az elnök írni fog Kalasz biztosnak további felvilágosítást kérve. Az április 11-i szakbizottság ülést töröltük. Ez történt tehát a koordinátorok ülésén. Van-e kérdés? Hogyha nincs, akkor ezt eh, elfogadottnak tekinthetjük. Köszönöm szépen. Now, next item. Colleagues is the Következő napi rendi pont szavazás a földi kiszolgálás eh, témában. Vote is. Uh, the, the ground handling vote. Can I just say at the start of this vote, because we are web streamed in this room, there's... Nos, nos uh, mivel web streaming folyik, nem tudjuk kivetíteni a szavazás Uh, E, eredményét. Persze mindenki e, látja a saját e, kis gépén az eredményt, eredményt de akik webstreamen nézik az ülést, azok nem tudják ezt követni, úgyhogy nekem ezért minden egyes alkalommal fel kell sorolnom, vagy el, el, el kell mondanom az eredményt. Jó, akkor nézzük meg, hogy hányan vannak itt. Hányan vannak a néppártól többen, mint ahányan lehetnének. Csak el, most egy, csak egy ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Vote is closed. Lezárom a szavazást. Mindenkinek megvan a kártyája? Ha akinek nincs kártyája, nem szavaz, akkor a szocialistáknak van túl sok kártyája, úgy látszik, sokan szavaztak a szocialistáktól. Okay, so Mr. Fleckenstein's... Fleckenstein. Úrat nagyon-nagyon feldobta ez a lehetőség. Jó, akkor ez megoldódott? Mehetünk tovább? Jó, akkor kedves kollégánk, First of all, amendments 53, 54. 53, 54, 55, 57-es módosítás. Amelyek a javaslat elutasítását e, kérik, úgyhogy megnyitom a szavazást. A néppártól egyel többen vannak szocialistáktól is egyel többen vannak. Egy szocialista póttagot kérünk, hogy vonja vissza a kárt, vegye vissza a kártyát, lezárom a szavazást. 21-en mellette, 23-an ellene, egy tartózkodás 45 szavazásból, elutasítva. Akkor második bekezdés, második cikk, C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. as Higgins, Imco 7-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 128-as, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, minden rendben, lezárom a szavazást, 27-en mellette, 17-en ellene egy tartózkodás elfogadtuk. 126 Lightfried mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, ezt is ellenőrizzük. 126-os. Megnyitom a szavazást. Általában nem szoktam elrontani, de sose lehet tudni. Mindenki szavazott. Mindenki legálisan szavazott, lezárom a szavazást. Mondtam, 21-en mellette, 12-en ellene, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 125-ös, megnyitom a szavazást. Nagyon nehéz itt átlátni a terepet, mert körben ülnek a kollégák, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 24-en mellette, 12-en ellene. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Szerintem ugyan elutasítottuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 28-an ellene, elutasítva 130-as Bach mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 132-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük. 132-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 25-en ellene egy tartózkodás elutasítva. 131-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Lehet, hogy mindenről szavazni kellene elektronikusan, nem? Mindent ellenőrzünk eleve. Mindenki ellenőriztet. 131, megnyitom a szavazást. És a probléma az az, hogy nemzetek szerint kérik az ellenőrzést a kollégák, nem pedig frakcióként. A néppárt megint egyel több kártyát használ. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-en mellette, 25-en ellene. 133 és 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as és 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 136-os és 143-as mellette, ellene, jó, ellenőriznék, 136, 143, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 23-an ellene, elutasítva. 141-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 139, 140 mellette, ellene. Ezt most ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20 mellette, 23-an ellene. 137-es, UGS mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A2-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 24-en ellene elutasítva. Na most hol az A1-es? A1-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34 mellette, 9 ellene. Imko 10-es nem tudom kinek hol, hányadik oldalon van, nálam a tízes oldalon. Hetedik cikk, Imkó tízes. Mellette, ellene, Imkó tízest ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, 17-en mellett, 18-an mellette, 25-en ellene. 17-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 22-22 ellenében. 295-ös Gáler Ferber mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, jó? 195-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítva 15-28 mellette, 15 mellette, 28 ellene. Persze nehéz ezt itt látni, úgyhogy megértem, ha ellenőrizni szeretnék, 194-es ellene. 194-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. 27-17 ellenében 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 oka fogyott. 19-es jön, 19-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 199 mellette ellene 199-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jé kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 220-as következik. Mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 221 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor az IMKO 18 a következő mellette ellene tartózkodás. Ezt megnézzük azért. Tehát akkor megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. 43 melletten, úgyhogy elfogadtuk, senki nem volt ellen. <laughs> Tudják, egy kicsit össze-vissza teszik fel a kezüket. Akkor a 223-as és az IMCO 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 224-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 225 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 226 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most következzen a 236-os. A többiről nem szavaztunk, tehát a 236 Island repülőtér, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 235-ös mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 237-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 251 és 255-ös. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 254-es mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg a 254-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18, igen, 26, nem, elutasítottuk. Imko 24-es mellette. Ellene. Nézzük meg az Imko 24-est, megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Most meg lezárom a szavazást. 20 igen, 24 nem. Elutasítottuk. Ők 252-es mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, kérem, szavazzanak. Ugye, szavaztak mindannyian. Mert hogy lezárom a szavazást. 19 igen, 24 nem. Hát elutasítottuk. 256 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 257 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Akkor a ö, negyedik fejezet jön, és a D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az E kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Kettőszázkilencvenes, 295-ös, bocsánat, mert azok ukafogyottak, tehát 295 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 296 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 297, IMCO 27, 298 együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 300-as mellette nem, mert nem fogadtuk el a 299-est. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hát akkor nézzük meg a 300-ast elektronikusan mégis. Megnyitom a szavazást. Ugye, szavaztak? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ugye? 40, 24 igen, 20 nem szavazattal. akkor a 302-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. A 36-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Háromszázhármas mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg, elektronikusan megnyitom a szavazást. Ugye szavaztak? Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 30-14 arányban. Most jön a 305-ös mellette. Ellene Nézzük meg ezt is elektronikusan, szavazzanak. Szavaztak? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18 igen, 26 nem szavazattal. 306-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye mindannyian? Lezárom a szavazást. Ugyanaz a többség. Elutasítottuk. 18, igen, 26 nem. 307-es és a 308-as együtt, mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, megnyitom a szavazást, mert hogy elektronikusan is ellenőrizzük. Lezártam a szavazást ezt is elutasítottuk, 17 igen, 26 nemmel. 309-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 310-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 311 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük elektronikusan, szerintem elfogadtuk, de megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk tényleg. 25 igen, 18 nem szavazattal. 313-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian, ugye? Lezárom. Igen, 18, igen, 26, nem. Elutasítottuk tehát. 314-es és az IMKO 28-as együtt, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 3.12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3.16-os mellette ellene tartózkodás, ezt megint megnézzük, megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Mert hogy lezárom a szavazást tényleg elutasítottuk, 19 igen, 25 nem szavazattal. 315-ös mellette. Ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de azért mégis jobb, ha megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak, mert hogy lezárom. Tényleg elfogadtuk, 30 igen, 14 nem. Akkor a 317-es, nem, bocsánat. De, 317-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 318-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3.19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 320-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 323-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 322 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 325-ös mellette ellene tartózkodás nézzük meg a 325-ös. Megnyitom a szavazást. Ugye szavaztak mindannyian? Igen, elutasítottuk 18, igen, 25 nem szavazattal. 326-os mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is megnézzük, tehát a 326-osról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Lezárom a szavazást. Hát ezt elfogadtuk, 38 igen, 6 nem szavazattal. 327-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk láthatóan. 327-es mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor most jön a 330-as. Nem, a 329-es. 329-es mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 330-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 331-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 332-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 333-as mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Ugye szavaztak mindannyian, mert hogy lezárom? Hát elfogadtuk, 27, igen, 17 nem szavazattal. 337-es, vagy csak simán 37-es. Ö, ellene tartózkodás. Hát, megnézem, megnézzük elektronikusan a 37-est. Ugye szavaztak, lezárom a szavazást. 36 mellette 8 ellene elfogadtuk. De kérem, hogy amikor, akkor tegyék fel a kezüket, amikor felszólítok erre és akkor három, most jönnek az azonosok, amelyekről együtt szavazunk, a 335, 336, ezt elfogadtuk. Imko 30-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 338-as mellette, ellene tartózkodás, nézzük meg a 338-as, megnyitom a szavazást. Szavaztak mindannyian? Lezárom a szavazást. És el is utasítottuk. 20, igen, 23 nem szavazattal. 339-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 337-es és a 340-es és az IMCO 31-es együtt mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 341-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 342-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 343-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 345-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 344, Imko 32-es együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A B kompromisszumról szavazunk. Mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Az F kompromisszumos javaslat. Tehát F mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor a 422-es. 422-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 305-ös, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 423-as mellette ellene tartózkodás, nézzük meg a 423-ast, megnyitom a szavazást. Nehéz megítélni ebben a kerek teremben. Szavaztak ugye mindannyian, lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk, 30 igen, 14 nem szavazattal, tehát tényleg elfogadtuk. Négy es A 423-ast elfogadtuk, úgyhogy itt pár okafogyottá válik, úgyhogy az IMCO 36 az egy kiegészítés volt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor megint jön a 427-es, 434-es együtt, de ezeket külön szavazunk ezekről, mert tehát először a 427-es mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, tehát a 427-est ellenőrizzük elektronikusan. Elfogadtuk 23, igen, 21 nem szavazattal. 434-es mellette, ellene, tartózkodás, el, ezt is ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye? Lezárom. És elutasítottuk. 21-23 arányban. 426-os mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 430-as mellette ellene tartózkodás, ezt elutasítottuk. 431-es, 432-es azonosak mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 433-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor jön a G kompromisszum. G kompromisszum, G kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. kilenc mellette. De hát a 469, 470, 471 együtt, és a 472 együtt, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavaztak, ugye mindenki? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-en mellette, 15-en ellene. Shell kompromisszum következik. A 35-ös cikk mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Az L kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítva. 18-an mellette, 24-en ellene. Hát akkor minden módosításról szavaznunk kell. 493 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 495 mellette, ellene. 495-öst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 494 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 23-an mellette, 20 ellene. 4, 96, 97, 98 együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 499 okafogyott, 500, 501, 502, 503, 504 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük, hogyha ragaszkodnak hozzá, bár számomra világos. Nem, mehetünk tovább. 505-ös mellette. 505-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 506 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 507 és 508-ról nem szavazunk. 516 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 516, 516. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva, 22-22 arányban. kilenc mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 509-es, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva, 18-25 ellenében 510-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 511 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imkó 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5.12 mellette, ellene, tartózkodás, ezt most ellenőrizzük, 5.12, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 25-en mellette, 19-en ellene. Elfogadtuk. 5-13 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 514 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 515 mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük 515 öst megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elutasítva, nagyon szoros, 22-22 ellenében. Öt 59 szóbeli módosítás, ez szerepel a szavazólistán, van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosítással szemben? Akkor erről szavazunk a szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-20 a következő. Visszavonták. 5-21 Wills mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 5-21. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. 5-21. Lezárom a szavazást, elutasítva. 18-25 ellenében 5-22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-23 <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Employment 30-as mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 23-21 ellenében elfogadtuk. 5-26 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 527 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Employment 31, nem, nem, ez 50-es szabály. Employment 35-ös jön. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, Employment 35-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva, 19-en mellette, 25-en ellene. 529 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 529, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 21-en mellette, 22-en ellene, elutasítva. Employment 36 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk 22-21 ellenében. Öt harminc négy, öt harminc négy következik, Tikao mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 534. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 21-22 ellenében. I kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 541. Mellette. Ellene. Elutasítva. Imkó 46. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 542 mellette. Ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 542, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-25 ellenében. 543 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva, ugyanezzel a többséggel, 544 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések következnek, 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jó, ellenőrizzük, 59-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 18-24 ellenében. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. A 60-ast ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-26 ellenében elutasítva. 61-es mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 22-en ellene, 19 mellette. 63-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, a 70-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-17 ellenében. 64-es mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva 21-21 ellenében. 65-ös mellette, ellene, ellenőrizzük a 65-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 28-an ellene elutasítva, 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellene, 68-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 24-en ellene, elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 72-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 72-est. Megnyitom a szavazást. Szerintem elutasítottuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elutasítva 15-27 ellenében. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 76 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elutasítva 19-23 ellenében. 77 mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-25 ellenében. Kettes mellette. Ellene. Na még egyszer. Nem emelik a kezüket. Kettes mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük akkor is, a kettest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 28-13 ellenében. 78-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. K kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik a hármas. Mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hármast. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-15. 81-82 mellette. Ellene. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de megnézzük. 81-82, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-17 ellenében. 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes employment mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-24 ellenében. 84-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 87-es mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 87-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-14 ellenében. 86-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk de megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a 86-os. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-11 ellenében employment 3-as mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük az employment 3-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, 18-24 ellenében elutasítva. Employment 4 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es <coughs> oka fogyott, 90-es kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26-17 ellenében. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as ez még él, él, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, ezt most ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-23 ellenében. 6-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imkó 2-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Imkó 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, employment 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, employment 6-os mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást, elutasítva 1924 ellenében. Százas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó, megnyitom a szavazást, 99-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 20-23. Imkó 4-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, mert nem tudom, hogy a néppárt mit szavazott, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31-10 ellenében. 102-es és Imko 5-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Employment 8-as mellette. Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Employment 8-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 17-25 ellenében. 103-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadó. Employment 1-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, employment 1-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva 1924 ellenében, záró szavazás. A jogszabályalkotási javaslatról szavazunk módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 15-en ellene. 10 tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most a jogszabályalkotási ö, állásfoglalásról szavazzunk. Megnyitom a szavazást. As everybody voted. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19-en mellette, 17-en ellene, 8-an tartózkodtak. Elfogadtuk ezt is. Gratulálunk Zászada úrnak. I think, I think colleagues we can say... Kedves kollégák, mondhatjuk, hogy egy kicsit megosztott a ház, de hát ez a döntés. És következik a Aki el akar menni, az, az tegye meg csak csendben, mert rögtön rátérünk a következő napi rendi pontra, és kérem a titkárság részéről, hogy próbálják meg kitudni, hogy ide érte. They didn't want to disturb during the vote. Te érte már a terembe, illetve a kávé. Is on the road worthiness package. Akkor most jön ez a közúti csomag. Right, People, please leave. Kérem, hogy aki elmegy, az menjen el. Tehát ha nem kívánnak itt maradni a következő vitára, akkor menjenek el, és ne tartsanak külön megbeszéléseket ebben a teremben.

probably be better if we actually... Hát akkor tényleg jobb lesz, ha elkezdjük. Mert mindenki ö, azt hiszi, hogy ez a saját személyes ö, tárgyalójait, úgyhogy elkezdjük a közúti csomagot. Kun, Szerdalova és ö, mm, Szaviszár kollégák itt vannak, úgyhogy megadom a szót Kun úrnak. Köszönöm, elnök úr, ami a közlekedési közúti biztonságot illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, a bizottság javaslatot dolgozott ki erre vonatkozóan. Én vagyok felelős a gépjárművek ö, rendszeres műszaki felülvizsgálatáért és a pótkocsik felülvizsgálatáért. A közlekedési balesetben meghaltak számát, és hát a sebesültek, sérültek számát összességében csökkentenünk kell. Tranzit országok esetében egyértelműen arra kell törekedni, hogy egy harmonizált műszaki szintet alakítsunk ki, a gépjárművek felülvizsgálatánál legyenek minimális standardok, és a technikai semlegesség egyértelműen adott legyen. Nagyon röviden a módosítókról néhány szót az egyes cikkel kapcsolatban. Minden tagállamban, ha lehetőség van rá, hát illetve a különböző pótkocsikra vonatkozóan mindenképpen műszaki standardokra van szükség, ezeket be kell tartani a felülvizsgálatnál, és hát a tagállam, ha úgy véli, és hát gyakorlatilag már megvan az eljárás az adott tagállamban, akkor ez lehet szigorú. A bizottság és a tanács vitát folytatott erről, és hát a tanácsban azt mondták, hogy ez rendelet legyen, a bizottság szintén, illetve a tanács csak egy irányelvet kívánna, a bizottság rendeletet a tagállam adott jogszabályhelyzetétől függően, de én úgy gondolom, hogy ha mi, mint közlekedési bizottság világos irányvonalat kívánunk követni, akkor rendeletre van szükség. A különböző hatáskörök azután a tagállamoké lehetnek. A kettes cikkben csupán arról van szó, hogy a terminológiát a meglévő irányelvhez hozzáigazítsuk. A módosítók a 15-16-17 az a harmadik cikkel kapcsolatosabb fogalom meghatározások, és a történelmi gépjárművek, ezek kivételek a technikai felülvizsgálat alól, vagy nem. Azt gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy a tagállamok ezeket a régi vonatkozásokat vehessék figyelembe, de az, hogy a gépjármű 30 évnél idősebb, attól az még nem oldtimer, hanem valamiféle műszaki paraméternek is adottnak kell lennie ehhez, és a karosszéria az maradjon meg, illetve hát az, az jelenti az oldtimer jelleget. Azután a vizsgálatok kérdése. Itt nem mindenben van egyetértés. Az én tervezetemet lefordították, és aztán a kollégák elolvasták. Számos visszajelzést kaptam. Az én célom az volt, hogy a bizottság által adott definíciót jobbítsuk, nagyobb ö, mozgásteret biztosítsunk az adott gépjármű alkatrésze amely az üzembe helyezéskor benne volt, annak meg kell maradni a gépjármű használatának a végéig, de hát itt még nyilvánvalóan meg tudjuk majd találni a megfelelő megoldást az árnyékjelentések felelőseivel. A hatásköröket illetően a negyedik cikknél vagyok, a 19-es módosítónál, és itt a hozzáférésről van szó a gyártó és egyáltalán a vizsgálati eszközök előállítóinak a hozzáférése a különböző adatokhoz E, ezek nem, ugye a, a különböző műhelyekről van szó, de azokról a gyártókról is, akik ezeket a vizsgálati berendezéseket állítják elő. Ugye az elektronika ma már uralkodó, az új gépjárművekben elektronikusan történik a felülvizsgálat, ezért szükséges ezt külön kiemelni. A 20-as módosító 21-es, az 5-ös cikkel kapcsolatos, a vizsgálat dátuma és gyakorisága, azt javaslom, hogy egy minimális időtartamban állapodjunk meg először. Ez a következtetés a meglévő időszakokból, ahogyan az az egyes tagállamokban alakul, és hát a különböző kategóriájú gépjárműveknél van olyan, hogy négy évvel, tehát új jármű esetében négy év múlva történik először a felülvizsgálat, és utána pedig két évenként általában ez a gyakorlat. A tagállamok esetében a két kerekű járműveknél nincs ilyen átfogó vizsgálat a motorkerékpároknál, de a javaslatom az, hogy a módosítóval, a 20-assal, 21-essel én úgy gondolom, hogy ezeket a gépjárműveket is be kellene vonni tehát a motorkerékpár tulajdonosokra is fontos ez, különösen a nehéz motorkerékpárokra gondolok, ahol nagyon komoly az elektronikai berendezés. Ami a pótkocsikat illeti, ott arra van szükség, hogyha van technikai felszereltségük, 50 kilónál nagyobb az összsúlyuk, akkor itt is szükség van az ellenőrzésre. A tagállamok dönthetik el, hogy milyen időközönként. A 23-as módosító az 5-ös cikkre vonatkozik. Ez egy kritérium, 160 ezer kilométer után kell vizsgálni, négy év múlva, tehát ezt majd még meg kell nézni, hogy a manipuláció lehetősége mennyire adott, át, hogy a kilométer számlálót hogyan lehet, vagy lehet-e manipulálni. Az ötös cikk, negyedik bekezdés, 24-es módosító itt azt a lehetőséget törölni, hogy egy jármű forgalmi engedélyének jogosultja megváltozon. Ezt fontosnak tartom, mert a mi célunk az, az hogy a vizsgálat, a felülvizsgálat a tagállamon belül ő elismert legyen, tehát ezt el kell ismertetni, és ami pedig az értékesítést, eladást illeti, az egy értéknövelő kritérium, és nem szabad rögtön újra köttelezni a tulajdonost a felülvizsgálatra, hogyha az előző felülvizsgálat csak egy fél éve történt. Nagyon röviden még a 12-es cikkel kapcsolatban. A 27-es módosítóra gondolok, E, ezek a vizsgálatokat végzőknek a végzettsége és szakértelme, illetve képzése, tehát mesternek kell lenniük, hogyha de lehet, hogy magasabb, magasabb esetleg egyetemi végzettségre van szükség, mint gépjárműmérnök. A tagállamokban különböző a folyamat és az eljárás, vannak felülvizsgálatok a műhelyekben, ahol az ottani munkatársak végzik ezeket a felülvizsgálatokat, azonban az, aki forgalomba hozza meg, aztán az, aki utána vizsgálja, hogy mennyire biztonságos az adott gépjármű, és hogy technikailag mennyire felel meg az egy előírásoknak, a közlekedési előírásoknak és a biztonsági előírás fék, a kormány, tehát ezek azok, amelyek ugye rendkívül fontosak a biztonság szempontjából, ezeket külön kell választani. És hát majd meg kell nézni ezt, ezt még megvitatjuk, de a lényeg az, hogy az, aki valamit elhelyezett, beépített a gépjárműbe, akkor egy másik kalapot vesz fel, aztán ellenőrzés. Ezt el kell kerülni. Azután a felhatalmazáson alapuló jogi aktus kérdése, hát itt mindenképpen öt évre kellene korlátozni a bizottságra való kompetencia, átruházást, beszámolási kötelezettség, minden öt évben a bizottság megnézi, hogy hogyan lép előre, hogyan halad előre ez a folyamat. Még egy megjegyzés, ezt a néppárti frakcióban is megvitattuk, hogy minden bizonyal szükség van arra, hogy minden gépjárműnek legyen egy aktája, ahol a legfontosabb, hát nem döntések, de hát legalábbis események szerepelnek, amelyek a gépjármű életében előfordultak, kilométer állása, esetleges balesetek száma, tehát hogy legyen egy lehetőség egy összmegítélésre. Ennek alapján és a hamisítás, a kilométer óra által mutatott adat hamisítása kizárt legyen. A kollégák együttműködését köszönöm, akik megkerestek, és most majd intenzív fázisba kerülhet a vita. Sokan mondják, hogy rövid az idő. Nos, a bizottság javaslata már nagyon régen nyilvános, és én magam is érthető módon a bizottság javaslatához tartottam magam. A módosítóim tulajdonképpen csak az együttműködés segítik. Köszönöm szépen. Szanalova asszony. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl eh, pan eh, spoluspravodaj kolega Kuhn, eh, Köszönöm szépen, és ahogyan Kuhn úr, a társ előadó elmondta, ez a csomag, ez egy újabb hozzájárulás a 2020-as stratégia megvalósulásához, és ez része annak is, hogy mi a környezeti védelmi céljainkat is el tudjuk érni. Én magam a technikai műszaki ellenőrzésért felelek, és ezek a műszaki ellenőrzések kéz a kézben kell, hogy járjanak azzal, hogy megfelelő képzéssel rendelkező, képzettséggel rendelkező professzionális ellenőrzők végezzék ezt a munkát. Nos, röviden az én módosítóim. Mindenek előtt fontosnak tartom a definíció, tehát a műszaki ellenőrzés kérdését, mert ezt más célokból is szokták elvégezni, úgy Kuhn úr említette a definíció kérdését, erről majd folyik még a vita, ugyanis az eredeti bizottsági eh, javaslat eh, az szerintem teljesen megfelelő. Fontos lenne világosan meghatározni a vállalkozás eh, fogalmát ebben a szektorban. Az én jelentésemben abból indulok ki, hogy nagyon nagy különbségek vannak a közúti műszaki ellenőrzéssel kapcsolatban az egyes tagállamokban, és azoknak a gépjárműveknek az aránya, amelyek nem megfelelőek, a 0-3-63 százalék között inognak, ingadoznak a különböző tagállamokban, úgyhogy még akár a szomszédos országok között is nagyon nagy különbségek lehetnek. Néhány tagállamban nagyon ö, szigorú folyamat ez, és más esetekben ez csak egy ilyen vizuális megtekintés. Éppen ezért én teljes mértékben támogatom azt, hogy ezek a gépjárművek valóban megfelelő kockázati profilon alapuljanak, és mindenképpen rendszeresen kell erre sort keríteni. Tudom, hogy nehéz megvalósítani ezt a rendszert a tagállamokban. Én is láttam a gyakorlatot, de talán jó lenne két fázisban megvalósítani ezt. Úgyhogy a 24-es cikk esetében azt javaslom, hogy ezt a három és fél tonna feletti gépjárművekre vezessük be három éven belül, és a többire pedig öt éven belül a tagállamoknak meg kell bizonyosodni afelől, hogy a technikai felülvizsgálatnak semmiféle diszkriminációt nem szabad mutatni attól függően, hogy milyen nemzetiségű az adott gépjármű, nagyon fontos, hogy az ellenőrök megfelelő képzettséggel, magas szintű képzettséggel eh, rendelkezzenek, ezért a nyolcas cikkel kapcsolatban nagyon sok módosítást eh, javaslok, és ez segít abban, hogy elkerüljük a hat, azt, hogy ne legyen a munka hatékony, és eh, időveszteséget okozzon a gépjárművezetők és a vállalkozók számára. Én örülök annak, hogy a három és fél tonna súly alatti gépjárművekre is kiterjed ez. Ezek a gépjárművek egyre gyakrabban kerülnek használatba kereskedelmi célokra a közúti szállításban, és itt nem csökken a balesetek száma ezen gépjárművek esetében, tehát azután a traktorok, a T5-ös kategória is figyelmet érdemel ezek a gépjárművek, nagyon gyakran megpróbálnak kikerülni minden előírást. Én a kárgó biztosítás is nagyon fontos, ez az egyik legfontosabb tényező, a balesetek 25 áért éppen ez a túlsúlyos rakomány felelős úgyhogy nem szabad engedélyezni a túlsúlyos rakományt. A bizottság azt javasolja, hogy a felelősséget tisztázni kell, tehát ki felelős a gépjármű technikai állapotáért. A hetedik cikkben azt javaslom, hogy az, aki üzemelteti, az legyen felelős a vizsgálatért, illetve a technikai műszaki előírások betartásáért. Ami a rakományt illeti, hát ott nagyon sok fél vesz részt a folyamatban, de mindannyian felelősek a balesetek megelőzéséért. A közúti műszaki ellenőrzés esetében, és azt hiszem, hogy ez, ez, ez fontos lehet ezek az adatok, és elő lehet készíteni a jövőre vonatkozóan egy ilyen kockázatprofilt, és köszönöm mindenkinek az együttműködését, örömmel várok minden javaslatot, és köszönöm az árnyék jelentések felelőseinek az együttműködést. Akkor most Szávizár kolléganő következik. Köszönöm szépen. A harmadik részt csinálom én a legkisebbet ebben a csomagban, de ugyanakkor ez nem a legkevésbé fontos. Talán első megközelítésben úgy tűnhet. A célja a járművek nyilvántartásba vételéhez az az, hogy legyen egy engedély ahhoz, hogy közúton közlekedhessenek. Egy szám járulna ehhez a járműhöz, és garantálni kellene azt, hogy olyan járművek ne közlekedhessenek a közutakon, amelyek kockázatot jelenthetnek. És azok a kocsik, amelyek engedélyt hez jutottak, azok azonosítva legyenek akkor is, hogyha megváltozik a rendszer, megváltozik a, re- a tulajdonos, meg lehetne állapítani, hogy melyek azok a követelmények, amelyek szerepeljenek a különböző azonosító okmányokban, és ezeket az adatokat egy irányelben kellene rögzíteni. Ezáltal megfelelő módon lennének nyilvántartva ezek a járművek, és a járműveknek, amikor nem megfelelő állapotban van, akkor annak el lehet venni a közlekedési jogosultságát. Ráadásul ezáltal a regisztrációs, az regisztrációs folyamatnak az leegyszerűsítését jelentene, amikor az egyik országból egy másik országba költözik a tulajdonosa, illetve egy másik országba kerül eladásra a gépjármű. Nos, azok a kocsik viszont, amelyek műszakilag már nem felelnek meg, azokat el lehet ki lehet törölni a e, nyilvántartásból, egy elektronikus e, nyilvántartásról lenne szó, amely könnyen kezelhető, én úgy gondolom, hogy megfelelő a javaslat, ugyanakkor én néhány módosítást szeretnék bevezetni. Ezeknek az a célja, hogy adminisztratív terheket lecsökkentsék, a dokumentumoknak a méretét is megszabnánk annak érdekében, hogy a jármi tulajdonosok ne cipeljenek magukkal olyan sok papírt, nagy papírokat, tehát hogy ez megfelelően kényelmes legyen a C197-es határozata után a az Európai Bíróságnak az európai tagállamok kötelesek elismerni a más tagállam által elvégzett műszaki eh, vizsgálatát, ugyanak akkor ahhoz, hogy ez az elektromo, elektronikus nyilvántartás meglegyen, ahhoz össze kéne kötni a különböző tagállamok nyilvántartásait. Figyelembe kell venni ekkor, hogy nem minden tagállamban megfelelő módon eh, biztosított a jogi felelősség a gépkocsi eladása kapcsán. Nagyon sok országban az eladónak kell az ügyben eljárni, hogy töröljék az önevét a tulajdonosok sorából és a nyilvántartásból. Nos, megfelelő az a javaslatunk az ötös pontnál, hogy nézzük meg egy öt éves bevezetési időtartamot írjuk elő, majd megnézzük, hogy min kell majd választott változtatni. Várom az önök javaslatait, megjegyzéseit annak érdekében, hogy végleg le tudjuk zárni ezt a kérdést. Köszönöm. Okay, colleagues. Jó, kedves kollégák, jó hír, hogy nagyon nagy az érdeklődés a műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban. A rossz hír az az, hogy 15-en szeretnének hozzászólni, úgyhogy nézzük, a következők kapnak szót. from the Economic and Social Committee, but I've got Mr. Grosh, Mr. Uh, I'm sorry, Mr. Benyon, Mr. Grosh, Mr. Mrs. Durant, Mrs. Rossback, Mr. Ertug, Mrs. Vlasto, Mr. Perker, Mrs. Foster, Mr. Van Dalen, Mr. Ferber, Mrs. Griesbeck, Mrs. Tickow, and Mr. Back, and myself. Anybody else? I don't... Szeretném még valakit, szerintem más nincs is itt. Jó. Két percet kap mindenki, különben különben az idők végezetéig itt fogunk ülni. Akkor tessék, az első hozzászólónak megadom az idő, a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam a jelentéstevő ebben a témában, a közúti műszaki ellenőrzési témában, úgyhogy szeretnék néhány aggodalmat el, megosztani önökkel. Először is, a, ami a jelentés tervezet, illetve a rendelet tervezet jogi megfogalmazásait illeti, mi támogatjuk azt a megközelítést, hogy egyes dolgokban a tagállamokra bízzák a megoldást, hogyha most irányelvre fokozzuk le ezt a jogszabályt, akkor a harmonizáció sínli ezt meg. A ami, az, ami a jelentés tervezetet illeti, ugye a skúterek és a motorkerékpárok újra bekerülnének a javaslatba. Hát most igen, ez a legsebezhetőbb csoportja a közúti közutat használóknak. Egyetértünk a jelentéstevővel abban is, hogy a hogy 4-2-2-re kellene növelni a műszaki vizsgálat ellenőrzését a 4-2-1 helyett. Ennek az oka az az, hogy sokkal kevesebb kilométer tesznek meg 2800 és 5000 valahány között. Ezzel egy időben kételkedünk abban, hogy helyes lenne ö, törölni azt, hogy az M hogy bizonyos ö, ö, járművek ezeket minden évben te, műszaki vizsgának kellene alávetni. Mi itt megtartanánk a 4-2-2-t, a 4-2-1 helyett. Azt gondoljuk, hogy ebben az összefüggésben minden személygépkocsi magas megtett kilométer, amelynek nincs magas megtett kilométer száma, azt is gyakran kell ellenőrizni, mert a baleseti kockázat magasabb. Ami pedig a kilométer számláló esetleges manipulációját illeti, hát ez nem ok arra, hogy töröljük ezt a javaslatot. Ami Szenelova asszony és Szaviszár asszony hozzászólását illeti, mi teljes mértékben egyetértünk az ő javaslataikkal és az ő jelentéseikkel, az Európai Bizottság azt kéri, hogy a teljes park 5%-át ellenőrizzék, de hogyha figyelembe vesszük a könnyű tehergépjárművek magas számát, akkor meg kell állapítanunk, hogy ez egy túlságosan ambiciózus cél, valószínűleg nem is lehetséges, mert ez a kereskedelmi forgalomban lévő teherrakomány 80%-át érinti. Kérdezzük, hogy nem lenne jó ötlet egy hivatalos vizsgálatot indítani a mobil ellenőrzésekkel kapcsolatban, és a tagállamok egészítsék ezt ki időben, annak érdekében, hogy a saját céljaikat elérjék. Van egy álmunk a szakbizottságunkban, és egy európai megfelelési tanúsítványt szeretnénk bevezetni a nemzeti tanúsítványok helyett. A 10B preambulum bekezdés javaslat Kuhn úr részéről az első lépés ebbe az irányba, úgyhogy nagyon örülünk ennek a javaslatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két perc Benjen úr, mennie kell szavazni egy másik szakbizottságban. Tessék, képet. Köszönöm szépen. Én is nagyon ö, is osztom ezt az általános megközelítést a jelentéstevő részéről az időszakos ellenőrzéssel kapcsolatban. Itt egy egységes európai közlekedési térségről van szó, ezért az, ez a megfelelő megközelítés, hogy a járművek európai szinten, egyforma szinten legyenek szinten tartva. Ez az, ez, a, ez az időszakos műszaki ellenőrzés, ez azonban ne jelentse azt, hogy, hogy csökkennek az ellenőrzéseknek a száma. Mi minden esetre támogatjuk a közúti műszaki ellenőrzést és az időszakos ellenőrzést. Ami a hatályt illeti, nem igazán eh, látom, hogy miért kell a eh, kisebb és közepes tehergépjárműveket ebbe belevonni eh, Ami a traktorokat illeti, a legfontosabb biztonsági kockázat eh, itt a rakománya kapcsolatos, rakomány rögzítéssel kapcsolatos, tehát én nem vonnám ki a traktorokat a közúti ellenőrzésből, de nem gondolom, hogy be kellene vonni őket az időszakos ellenőrzésbe, ami fontos, sőt, ez nagyon eh, nehézkes lenne, nem tudom, hogy hol kellene elvégezni ezeket az ellenőrzéseket. A legfontosabb pont az 5-ös és a 28-as módosítójavaslat, a strukturális szervezés, a tagállami ellenőrzések strukturális ellenőrzésével kapcsolatban. 27 tagállamból 10 olyan rendszert alkalmaz, amikor amelyben az ellenőrzést és a javítást ugyanaz végzi, e, és a közúti biztonsági rendszerek is ezzel a modellel dolgoznak részben, tehát nem tudok egyetérteni a jelentéstevővel a a, a, az, az a kapcsolatban minden 27 tagállamban el kell választani egymástól az ellenőrzést és a javítást. Azonnal befejezem. Ennyi. Köszönöm. Apart from stealing my... Köszönöm szépen, elnézést, de nem tudok több időt adni, és ellopta az én gondolataimat is, Gross úr. Köszönöm szépen, jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a néppártban. Vannak természetesen árnyék jelentéstevőink. Én most Kun úr jelentéséhez szeretnék hozzászólni. A lényeg mindig ezeknél az intézkedéseknél a több a hozzáadott érték. Na most én egy határ területről érkezem, most a határ, az határon túlmutató együttműködés nagyon fontos. Hogyha tényleg létrejön ez a térség európai szinten, amelyben nincsenek határok, ez három fontos pontot jelent számomra. Egyrészt magas szintű biztonsági garanciák, ez a, ez, ez a kölcsönös elismerés alapja nem lehet a minőséget csökkenteni. Másodszor két kritérium, egyrészt a biztonság és a környezetvédelem. Az utolsó pont pedig, hogy biztosítanunk kell, hogy minden típusú hamisítást megtiltunk, és ennek elébe megyünk, ehhez megfelelő információs hálózatra van szükség. Persze most akkor mindenki előre most följön a, az adatvédelem kérdése. Szerintem először a polgárok életét kell védeni, és utána az adatokat. Ami pedig az én hazámat illeti, van itt egy jó kezdeményezés, van egy card pass, vagy CarPass, pass, és ennek a CarPassnak passnak az, az autó teljes élettartamára van, vannak ebben adatok azzal kapcsolatban, hogy hány kilométert tett meg ez az autó, illetve milyen súlyos baleseteket szenvedett, és hogyha ezt európai szinten tudjuk, nos, gyakran az autók eladása során 40%-ban helytelen információkat adnak tovább az új tulajdonosnak. Ez a CarPass ezt lehetetlenné teszi, és ez többletértéket jelent a polgárok számára. A többi dologra majd később térek ki. Durán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, egy eh, hozzászólásom, ami a tesztek gyakoriságát illeti, Kun úr, a 4 kettő hát, egy volt eddig, de azt hiszem, úgy gondolom, hogy a megtett kilométerek száma ez nagyon fontos kérdés, ez olyan, mint amikor félünk attól, hogy lázasak vagyunk, és akkor eldobjuk a hőmérőt. Nos, én úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a megtett kilométerek száma is legalább annyira fontos, mint az évek száma járműnek. Én úgy vélem, hogy egy kettős skála kell, az egyik oldalról meg kell nézni a járműnek az e, e, életét, az életkorát, a másik oldalról meg a megtett kilométerek száma. Ami a garázsok a vizsgálatát illeti, vannak olyan országok, ahol mindenféle szerelőműhely végezheti az ellenőrzéseket, meg kell nézni. A lényeg az, hogy meglegyen az biztonság, a biztonság a legfontosabb, a közlekedés biztonsága. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt biztosítani kell. A harmadik kérdés, ami a környezetvédelmi kérdéseket illeti, én úgy vélem, hogy az elektronikus rendszer használata az egy jó dolog, de ugyanakkor nem csak a járművön lévő ellenőrző rendszerek, elektronikus ellenőrző rendszerek használata lehetséges, hanem egy külső ellenőrzés is kell, ugyanis a részecskék annyira kicsik, hogy műszakig összetettebb eszközökre is szükség van ezeknek a mérésére. Köszönöm. Uh, Mrs. Rosbach. Köszönöm, Rosbach úr. Asszony következik két percben. Thanks, Chair. I'll try to do my best in German, if you don't mind ja. <laughs> Vielen herzlichen Dank für den, für den Bericht. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm Kuhn úrnak a munkáját. Az én frakcióm különböző ö, szavazó listákat fog készíteni nemzeti okból, okokból, nemzeti érdekek miatt. Ami engem illeti, én egyetértek Gros kollégával. Én is olyan országból érkeztem, ahol sok a határon átnyúló forgalom, és itt Európai Uniós törvényhozásról van szó, 27 tagállamra. Számomra nagyon fontos, hogy minden jármű, teljesen mindegy, hogy milyen jármű, hogyha a közúton van, közúton közlekedik, akkor az általános, normális közlekedési biztonsági sztenderdeknek kell megfelelnie. Nem elfogadható az, az, hogy hogyha a, a, a kerti nyesedéket egy kis autóval szállítom, és nem működnek a féklámpák, akkor ennek semmi értelme. Hát ugyanez a helyzet a, ugyanez a helyzet a traktorokkal. Egyes traktorok mindenféle high-tech vannak ellátva, egyes autók már el sem értik, érik ennek a biztonsági szintjét Fontosnak tartom, hogy a kis kereskedelmi cél kereskedelmi célokra használt teherautók is ebbe belekerülnek, ahol a kis tanulók 150-es sebességgel, sebességgel száguldoznak az utakon, és semmi tapasztalatuk nincsen. Ami az általános, tehát egy normális személygépkocsit illeti a 422 ez elfogadható, egyébként pedig nagyon hálás vagyok ezzel a, kapcsolat, ezzel a témával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a motor biciklik is bekerültek ebbe. Ismerek olyanokat, akik azt mondták, hogy 300 kilométert, ha eléri a motor akkor állnak csak meg, hogyha 300-at eléri a motor kilométer per órát. Nekem is van jogosítványom, én is veszetek motorok, motort, vezethetek motort, de ez mégis felelőtlen hozzáállásnak tartom. Ugyanazokat a biztonsági sztenderdeket kell elérni, mint, mint a személygépjárművek esetében. Etuk úr, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Szeretnék rátérni az egyes pontokra Támogatom azt, hogy a fő inspekciókat kiterjesztik a, ké, a kétkerekű járművekre. Ez nagyon fontos, a, meg kell nézni a statisztikákat, hogy mely kategóriában kerül sor a legnagy, legtöbb balesetre. Hasonló kérdés az műszaki vizsgálatok gyakorisága. A 4-2-2-es megoldás elfogadható, ami azonban nehézséget okoz, az az, hogyha évente kell ellenőrzést elvégezni, hát vegyük figyelembe a szociális dimenziókat is, nem mindenki engedheti meg magának a legújabb, legmodernebb autókat, hát akkor ezek a személyek hátrányos helyzetbe kerülnek. A következő vitatott téma véleményem szerint az Európai Bizottság javaslata a 160 ezer kilométeres számtól kezdve évente kellene ellenőrzést elvégezni. Ez problematikus szerintem. Ami a legfontosabb azonban azok a standardek, amelyeket az ellenőrzést végzők képesítésével kapcsolatban teremtünk, nem elfogadható, hogy különböző sztenderek legyenek Európában, és ezzel a műszaki vizsgák előtt megnyitjuk, a műszaki vizsga turizmus előtt megtar- megnyitjuk a kaput, mert ezzel hát a sztenderek összességében csökkennek. Következő fontos pont a, az ellenőrzés és a javítás függetlensége. Tudom, hogy szétválasztása nagyon, tudom, hogy Különbözőek a vélemények, főleg ami az eh, Egyesült Királyságot illeti, eh, gyakran az ellenőrőz, aki előtte végezte a javítást, de ez egy olyan megközelítés, amelyet mindenképpen végig kell gondolni, mert nem könnyű eh, bizonyos érdekkonfliktusokat elkerülni ezen a területen. Köszönöm. Pirker úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Az Európai Bizottsági Javaslat is már pozitív. A cél, hogy kevesebb baleset és haláleset legyen, ezt szeretnénk elérni a műszaki vizsgálatokkal. Ebben egyetértünk, de van néhány pont, amiben mégsem értünk egyet. Nos, itt az ellenőrzéseket említeném. Kún úr az ötös módosító javaslatban azt javasolja, hogy a gazdasági szereplők, tehát a vállalatok, amelyek ellenőriznek, ne ők végezzék a javítást. Különböző szabályozások vannak. Ausztriában az a helyzet, hogy ami a balesetet illeti, nálunk jobb a helyzet, mint más tagállamokban ezzel az ellenőrzési rendszerrel együtt állítólag az összes Európai Uniós szinten az összes baleset 6%-a az autó műszaki állapotára vezethető vissza, Az Ausztriában csak 2%, pedig Ausztriában nincs nincs szétválasztva ez a két feladat, ugyanaz a műhely végzi ezt, de nagyon jól képzett, magas szinten képzett ellenőrökről van szó. Ráadásul, hogyha nem jól végzik a feladatukat, akkor megvonják tőlük az engedélyt. Tehát működőképes a rendszer, úgyhogy ez én kérésem Kún úr felé, az, hogy vonja vissza ezt a követelést, ezt a, hogy a vizsgáló állomások és a javítók között szétválasztást kelljen bevezetni, mert a mi rendszerünk nem ilyen, és mégis működőképes. Nálunk ez nagy problémákat jelentene, nagy több céget kellene bezárni, munkahelyek őket fenyegetne, ez a biztonság pedig nem javulna. Úgyhogy kérem, hogy vonják vissza ezt a javaslatot. Mrs. Foster. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen a szót, köszönöm a raportőröknek, és mindannyian egyetértünk abban, hogy a legfőbb célunk a közúti közlekedés lehetőleg biztonságosabbá tétele. Jó látni, hogy vannak ilyen old timerek is, és ezzel is foglalkozunk, és hát ö, ezzel most azért nem akarok több időt elkerülni, elvesztegetni. Azután szó van a különböző ö, utánfutókról, ö, aztán arról is beszélünk, hogy most ö, mit vizsgáljunk mi szerint vizsgáljunk a lefutott kilométerszám vagy a gépjármű kora alapján. Azután a különböző állomások szétválasztása nálunk ugye 20 ezer vállalkozás van, és nálunk a probléma az, hogy mindenféle rendeletről beszélünk, de akkor hol van a rugalmasság és a szubszidiaritás, azt az irányelv jobban tudja biztosítani. A Zelenova jelentéssel kapcsolatban szeretnénk a hatályt kiterjeszteni, mert hogyha az ellenőrzésről beszélünk, akkor az igazán nagy, nehéz gépjárművekre kell koncentrálni. Egyetértek a traktorokkal kapcsolatban elhangzottakkal, nem kell ezeket piszkálni, és hogyha de hát adott esetben, hogyha lopott járműről van szó, akkor hasznos lehet az ellenőrzés is. Végül pedig az újra regisztráció. Nálunk egy nagyon komoly rendszer van az Egyesült Királyságban, és ezt nem akarjuk megváltoztatni. Tehát nem gondoljuk, hogy változtatásra lenne szükség, és a nemzeti adatbázisok összekapcsolásának a költségét is meg kell alaposan vizsgálni. Ezeket szerettem volna elmondani. Van Dalen úr. Ja, voorzitter, ik zit toch met enige verbazing naar deze gedachtenwisseling te luisteren. Köszönöm szépen, meghallgattam nagy érdeklődéssel az eszmecserét. Úgy tűnik, hogy ettől a témától függ a közúti közlekedés biztonsága egész Európában, és eh, egy sor kritériumot határozzunk meg annak érdekében, hogy megváltoztassunk egy olyan rendszert, amelyik most jól működik. Miért szeretnénk változtatni egy olyan rendszeren, amelyik már most is jól működik? Például a, a műszaki vizsgák rendszerének a bevezetése, itt van ez a minimum 5%, de akkor például az én országomban egy 10%-os növekedésre lenne szükség a rendőri állományban ahhoz, hogy végrehajthassuk ezeket az ellenőrzéseket, mert rendkívül sok ellenőrzés, mert rendkívül sok vizsgálatot igényel ez a rendelkezés. Mi elvégzünk ellenőrzéseket, nem annyit, mint amennyit itt szerepel, és a dolog jól szerepel. Azt látom, hogy egy óriási nagy buborékot kreálunk egy olyan rendszer megváltoztatására, amelyik már jól működik. Ami a motorkerékpárokat illeti, nos, a magam részéről én is szenvedélyes motoros vagyok, eh, találkozok nagyon sok emberrel, akik szeretik a motorokat, és eh, folyamatosan karbantartják a motoraikat. Ez az én tapasztalatom. Egy másik elképzelés, ez a 160 ezer kilométeres érték az ellenőrzésekhez. Nos, én nem értem ezeket a határértékeket, én úgy gondolom, hogy nagyon sok javaslatot vissza kellene vonni. Köszönöm szépen, csak a közúti ellenőrzésről szólnék. Először is a kérdésem az, hogy tényleg szükség van ezt rendeletben megfogalmazni? Nem lenne jobb egy irányelv? Amit Kún úrtól hallottam, meg kell gondolni, mert minél többet akarunk a tagállamokra bízni, annál kevésbé jó a rendelet. Tehát ezen alaposan el kell gondolkozni, hogy mi a jó megközelítés. Második dolog. A gépjármű kategóriák kiterjesztése a forgalomban történő ellenérzés esetében a statisztikák ezt nem, nem igazolják. Én most itt nem a fő műszaki ellenőrzésről beszélek, hanem az útközben végzett ellenőrzésekre. A harmadik kérdés, és ez is vitatárgya kell, hogy legyen, hogy milyen gyakran történjen ellenőrzés, különösen, hogyha azelőtt röviden történt egy átfogó műszaki ellenőrzés, akkor ez a közúti ellenőrzés gyorsan elintézhető. Aztán a rakomány biztonsága, az fontos, vannak európai normák, ezeket be kell tartani. Azt hiszem, hogy különösen a közlekedés során történő ellenőrzésnél kell erre különös figyelmet fordítani. Azután az ellenőrizendő gépjárművek százalékos aránya, hát meg kell nézni, hogy hány gépjárművet hoztak forgalomba. Ha most az osztrák kollégára nézek, ugye megnézik, hogy mennyi teherautó utazik ott, és mennyi annak a száma, amelyek ott kerültek forgalomba hozatalra, hát Szóval nagyon sokszor fordul elő, hogy egy országban közlekedik egy teherautó, csak éppen nem ott kapta meg a forgalmit. Úgyhogy itt valahogy másképp kellene ezt kategorizálni. A rizikóprofillal kapcsolatban nagyon kritikus vagyok, mert a negatív ként megértékelt, negatívként értékelt teherautó lehet, hogy 5-6-szor lesz ellenőrzés tárgya, és amikor tehát kategorizálunk, nekem komoly aggodalmaim vannak, hogy nehéz lesz aztán egy rosszabb osztályból felkerülni a jobb osztályba, vagy fordítva, és a, az ellenőrök pedig ugye a rosszként kategorizált járművet meg folyton ellenőrizni fogják. Köszönöm. Kriszbe, asszony. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek. Meghallgattam az előbbi hozzászólásokat, Szeradová asszonynak szeretnék köszönetet mondani, természetesen nem fogok részletekbe menően belemenni abba, hogy milyen megjegyzéseim lennének, ami a képzés, aztán a kompetenciák igényeire vonatkozó. Három kérdésre fogok összpontosítani. A legnagyobb kérdés, ami a ötös módosítóra, amelyik a műszaki vizsgára szól, hogy azok a gépjárművek, amelyek az első műszaki vizsgán nem mentek át, azok átessenek egy mélyebb, alaposabb műszaki vizsgálaton más központok által. Nos, nagyon sok kollégával egyetértek a harmonizáció elvével, ugyanakkor figyelembe kell venni azt, hogy minden egyes tagállamban eltérő közúti jármű ellenőrzési rendszerek vannak, probléma, földrajzi problémák vannak. Nálunk például Franciaországban egy 500 olyan központ van, amelyik elvégezhet műszaki vizsgálatot, és ezek olyan helyeken vannak, szét vannak szorodva az ország különböző pontjain, nincsen mobil műszaki vizsgálói, vizsgálóállomás, nem tudom, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni. Aztán Gross úrhoz csatlakozom, és úgy vélem, hogy ami az azt a szerepet, amit eljátszottunk korábban határokon átnyúló kérdésekben, a 19-es pontot meg kellene erősíteni ebben az értelemben, aztán oda kellene figyelni arra, hogy a környezetvédelmi hatások milyenek a műszaki vizsgálatok ilyen jellegű kiterjesztésre, ugyanis tovább kellene terjeszteni a CO2 kibocsátásokat. Tika asszony, két perc. Domnule președinte, vreau să... Köszönöm szépen. Támogatni szeretném azt, amit az imént Hertog kolléga mondott, a, a műszaki, éves műszaki vizsgálatokat illeti. Oda kell figyelni az erre irányuló rendelkezésekre. Aztán a Szábiszár eh, jelentésre szeretnék központosítani, eh, ugyanis nagyon fontos, hogy csökkentsük a költségeket, az administratív költségeket. Nagyon fontos, hogy kölcsönösen a tagállamok elismerjék a másik államban elvégzett műszaki vizsgálatot. Nagyon fontos, hogy amikor egy járművet eladják, és mielőtt forgalomba hoznák, pontosítsák, hogy ki -e a felelősség a kocsival kapcsolatosan. Hogyha meg, a, meghallgattam az előadót, és úgy láttam, hogy nem kellőképpen tiszta a kérdése. Hogy egy tulajdonos önmaga törölheti a nevét a tulajdonosok köréből, ugyanis előfordult, hogy valaki balesetet követel, és utána elmegy és törli a nevét a tulajdoni lapról. Tehát nem lehetne azt, hogy maga a tulajdonos törli a saját nevét a tulajdoni lapról. Nagyon fontos lenne a bürokrácia csökkentése érdekében egy közös formátum, egy szabványosított eh, lapot eh, űrlapot, amelyet ki kellene tölteni, ez csökkenthetné a bürokráciát a tagállamokban is, a bejegyzéseknél is, és az ellenőrzéseknél, a vizsgálatoknál is. Ugyanakkor én egyetértek egy elektronikus adatbázis létrehozásával, összekötve a különböző országok között, ugyanakkor ami az elektronikus nyilvántartást illeti, 2012-es határidő volt ebben a tekintetben, csak két ország van, amelyik az utolsó fázisban tart. A legtöbb ország rendkívül nagy késésben van. Tudjuk, hogy a bizottság eh, szabálysértési eljárásokat fog elindítani ez ügyben, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél gyorsabban történjen ez. Két percre. Köszönöm szépen. Hát ha így végighallgatom az elhangzottakat, azt kell, hogy megállaptsam mindenkinek a saját országában van a legjobb rendszere, és senki nem érti, hogy miért kell itt bármit csinálni. Én azt mondom, én egy kis országot képviselek, én azt hiszem, hogy itt is meg kell valósítani a belső piacot, és semmi esetre sem szabad a biztonsági kritériumokat csökkenteni, illetve leépíteni. Ezért úgy gondolom, hogy rendeletre van szükség. Persze vitatkozhatunk arról, hogy néhány pont a szubszidiaritás elve alá tartozhat, de fontosnak tartom, hogy európai előírások legyenek, mert csak így jutunk előbbre. Egy rövid kérdés. A hamisítás. A dokumentum hamisítás, ellenőrzések, tahográf manipulálása. Hát mindenképpen szabályok kellenek arra, hogy ezt megszüntessük. Bizonyos országokban, akiknek kevesebb pénzük van, idősebb, öregebb járművekkel közlekednek, ahol a műszaki feltételek már nem adottak, és akkor ezt manipulálják. De az is lehet, hogy nem tudják hogy ezek a feltételek nem teljesülnek és hát ez semmiképpen sem segíti a biztonságot. Motorkerékpár, igen, támogatom, és a független ellenőrzést tartom fontosnak a műhelyekben. Nem lehet kecskére bízni a káposztát, tehát itt nagyon világos szétválasztásra van szükség. És a kilométer teljesítmény talán fontosabb, mint a gépjárműkora. Köszönöm, köszönöm, George. Hát a magam részéről röviden, két percre. Ha megnézzük a jelentést, amit hallottunk a traktorokkal kapcsolatban, akkor ezeket úgy kell megvizsgálni, hogyha részt vesznek a közúti forgalomban, mint a teherautókat. De hogyha földúton közlekednek az egyik terepről, területről a másikra, akkor mások a feltételek. kuhn úr módostói kuhn úr, én a 28-as módosítás az egy szörnyűséget teremthet. A, ugye itt az ellenőrök függetlenségéről van szó, de hát most hallottuk ha valaki összekeveri a dolgokat, akkor az úgyis elveszíti az engedélyét. Nagyon sok kis garázs van az Egyesült Királyságban, Írországban is, és ott hát ott jól végzik a munkájukat az emberek, úgyhogy én nem tartom ezt jónak, és remélem, hogy ezt még átgondoljuk. Az ötös módosítóra is ugyanez vonatkozik. Ez rossz irányba visz minket, ezzel is vannak problémáim. Elis eh, úra meghallgatáson eh, szólt azokról a problémákról, hogy eh, a különböző tengelyek, kerekek hibái milyen komoly baleseteket okozhatnak, úgyhogy ezt is fel kell venni véleményem szerint az anyagba azután a 0-1-0-2-es utánfutókat szintén be kell vonni, és hát lehet, hogy most akkor el kell vinni egy ilyen utánfutót egy picit minden évben valamilyen vizsgálatra. Hát jó lenne, de azért ez mégiscsak nevetséges. Nézzük meg a teherautókat. Oké, okay, értem azokat úgy is ellenőrizni kell. És végül pedig nem hiszem el, egyszerűen meglepődtem, hogy 12 olyan tagállam van, ahol nincs rendszeres ellenőrzése a kerékpárokra vonatkozóan. Tehát 12 tagállam, Franciaországot beleértve, vizsgálja a motorkerékpárokat. Onidi úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, jelentéstevőnek és a e, képviselőknek nagyon jó, kiegyensúlyozott javaslatot nyújtottak be, ami a minimum szabályok kötelező nek tekintendő minimum szabályok és a tagállamok rugalmassága között jó egyensúlyt sikerült elérniük ebben a közös közlekedési térben. figyeltem a vitát, és ami a műszaki alkalmasságot illeti, ez egy rendkívül fontos közúti biztonsági tényező. Ez egy nagyon régi jogszabály, amit próbálunk itt most modernizálni. 77-es jogszabályról van szó, mert 96-ban modernizáltak, aktualizáltak, ma már azonban teljesen más a helyzet a közúti e, közlekedés, illetve a járművek szintjén. Nos, e, nagyon örülünk annak, hogy elég bátrak voltak ahhoz, hogy e, az utánfutókat bele, bevonjuk kivétel nélkül. Ez nagyon fontos. Emellett nagyon fontos a kilométerszámlálóval kapcsolatos manipuláció megelőzése, aztán azon intézkedéseknek az erősítése, amelyeket a potenciális érdekkonfliktusokkal kapcsolatban vetettek fel a vizsgáló állomásokon. Az elnök úrhoz szeretnék csatlakozni. Mi sem szeretnénk arra kérni a tagállamokat, vagy azt követelni a tagállamoktól, hogy máshogy végezzék a teszteket, mint ahogy eddig tették. Mert nincsen arra bizonyíték, hogy egy normális műhely, a szerviz jobban végzi a munkáját, vagy rosszabbul, mint egy külön műszaki állomás. Ami fontos az az, hogy megfelelő képzettségben rendelkezzenek a műszaki bevizsgálók, és ne legyenek érdekkonfliktusok a között, hogy, hogy például a műszaki vizsga és a javítás között. Ami az könnyű tehergépjárműveket illeti, nagyon örülök, hogy a jelenlegi jelentésben és az a helyzet, hogy be kívánják vonni a könnyű tehergépjárműveket, ez jó. Vannak bizonyítékok arra, hogy ezek fontos biztonsági kockázatot jelenthetnek a közutakon, és ezeknek a vizsgálata és ellenőrzése is biztonságosabbá teheti az utakat. A traktorokat csak akkor vonnánk ebbe be, hogyha ezek ugyanazt a munkát végezik, végzik, mint a kereskedelmi gépjárművek tehát magas sebességgel folyamatosan úton vannak. Akkor kellene ezeket ellenőrzés alá vetni, de azok a traktorok, amelyek éppen, hogy azért hajtottak föl az útra, hogy kimenjenek a mezőre vagy a földre, hát azokat nem kell hirtelen ellenőrizni, vagy azonnal ellenőrizni. Ami az elektronikus nyilvántartásokat vagy adatbázisokat illeti, itt van néhány javaslat, amely nagyon is javít a szövegen Ez az egyik olyan terület, ahol legalábbis az időzítést illetően a kötelező elvárásokat egy kicsit lejjebb lehet vinni. Ez hat, ugyanis hatalmas pénzösszegekkel, terhekkel van ez összekötve. Milyen típusú sztenderdeket alkalmaznak, vajon automatikusan kell-e műszaki vizsgáztatásra vinni ezeket az a, a gépjárműveket, vagy nem. Remélem találunk olyan megfogalmazást, amely a tagállamok számára elfogadható. Ami a jogi aspektusokat illeti, fontos a rendelkezés, a rendelet, és nagyra értékeljük azt, a, azt hogy, a, hogy a jelentéstevő is rendeletet szeretne elfogadni. Ez nem, nem inkompatibilis a szubszidiaritással. A rendelet azért fontos, rendeleti forma azért form, fontos, mert ez, ez világos feltételeket teremt, és vannak itt harmadik felek, vizsgáztató állomások és mások, akiknek világosan kell látni, hogy mik az elvárások. Végül pedig az összes gépjármű éves vizsgáztatása, hát azt hiszem, hogy ez az egyetlen csalódás részünkről. Azt gondoljuk, hogy világos a bizonyíték arra, hogy minden járművet gyakrabban kellene ellenőrizni. Legalább egy bizonyos kilométerszámhoz kellene ezt eh, kötni. 160 2000-ben állapítottuk ezt meg, de nem hasraütésszerűen, de úgy, hanem azért, mert úgy tűnik, hogy ilyen, ez az a kilométerszám, amelytől kezdve e, kifejezetten romlik e, az autóknak a teljesítménye, ezért ezen 160 ezer kilométertől kérnénk éves e, ellenőrzést elég világos, világosak az ezzel kapcsolatos adatok, és ez környezetvédelmi elvárásokkal is összefügg. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ezekben az éves eh, ellenőrzés vizsgálatok során biztosíthatjuk azt, hogy a gépjárműveket eh, a környezetvédelmi szempontból is eh, megfelelő szintre hozzák. Jelentéstevőknek megadom a szót. Kún úr, először köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy egy pontban egyetértünk. Tehát technikai, műszaki minimális standardeket kell bevonnunk, bevezetnünk a műszaki vizsgáztatásokat illetően, azonban már különböznek a vélemények a tanúsított műhelyek, vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Nagyon fontos azonban a több szem többet lát elv. egy tanúsított műhelyben is legalább ketten kell, hogy ott legyenek a műszaki vizsgáztatás során. Eh, ami a traktorokat illeti, nyilván azokat nem kell eh, ellenőrizni, amelyek eh, éppen, hogy csak úton vannak a földre, de vannak olyan traktorok, amelyek 120 km per órával menne, mennek, vagy 60-70 kilométerre mennek, hatalmas rakományokat szállítanak, és normális résztvevői a közötti közlekedésnek. Ezeket ellenőrizni kell. Aztán a kétkerekű járművek ellenőrzése. Szerintem itt is fogunk találni megoldást. Mindenki azt mondta, hogy ugye a 300 km per órát nem akarjuk ellenőrzés nélkül ö, megengedni, ami a történelmi ö, járműveket illeti. Nagyon sok kétkerekű jármű is be beletartozik ebbe, amelyek csak korlátozott engedéllyel rendelkeznek, csak egy szezonra például. Tehát itt is tisztázni kell bizonyos dolgokat. Ami az utánfutókat illeti, tagállamokra kellene hagyni a, például a kerti nyesedéket szállító um, rakomány, vagy um, utánfutókat nem kell ellenőrizni. Az elektronikus adatbázis nagyon fontosnak tartom, tehát legyenek, legyen egy dosszié minden járműről, amely minden fontos információt tartalmaz, és ez világosabbá teszi a helyzetet. Szélnálóval asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdést megválaszolt a az Európai Bizottság képviselője, sok jó ok van arra, hogy a 3,5 tonná alatti könnyű tergépjárműveket is bevonjuk, mert ő, ezek is kocká, biztonsági kockázatot jelenthetnek. Ami az 5%-ot illeti, ez további vitát e, fog kezdeni. Nyilván Ferber úr javaslata egy újabb kalkulációs módszert vezetne be. Ez meglepett. Azonban szerintem ezt a számot máshogy kellene kezelni, lehet, hogy egy hatástanulmányt kellene készíteni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással vannak a közlekedési forg- vagy a forgalomra e, ezek a járművek. Ami a kockázat értékelést illeti, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem, nem öncélú ellenőrzésekről vagy műszaki vizsgákról van itt szó, hanem valóban javítani szeretnénk a közúti biztonságot. Ez már sikerült részben egyes országokban. Nem büntetni szeretnénk vállalkozókat, vagy, vagy, vagy bárkit, tehát nem öncélú vizsgálatokról, műszaki vizsgálatokról van szó. Ami a rakomány biztosítását, rögzítését illeti, ezzel kapcsolatos megjegyzéseket köszönöm, Griszberg. asszony. Az ötös módosítási javaslat, hát ebbe próbáljuk a földrajzi sokszínűséget tükrözni, a 10 kilométeres pontot. Azt hiszem, hogy ennek köszönhetően a helyi feltételeket figyelembe lehet venni. Ami a harmonizációt illeti, teljesen világos, hogy miért szeretnénk rendeletet. Konkrétset márkost esiteks. Köszönöm szépen, két meg, konkrét megjegyzésem lenne. Először is nem értek egyet azzal, azzal, hogy el kellene halasztani az elektronikus adatbázisoknak az összekapcsolását. Hogyha ezt tovább halasztjuk, akkor e, az egész rendszer lelassul, a célkitűzésnek az elérését és elhalasztjuk. A második gondolatom, Tikvarászany úgy láttam, hogy elment. Nagyon sokat gondolkoztam jó magam is, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani hogy hogyan lehet mindig meg azonosítani a, a gépjármú tulajdonosát, azonosítani. Az én javaslatom ott áll papíron, de ezen tovább kellene gondolkodni, és szívesen megbeszélem vele négy szem közt ezt a megoldást. Köszönöm a módosítók benyújtásának a határideje március 27-e és április 22-23-án fogjuk majd ezeket a módosítókat megtárgyalni, és május 14-én szavazunk. Tehát a 27-e a módosítók benyújtásának a határideje. csoport érkezett hozzánk, üdvözöljük Önöket, és bocsánat, hogy állniuk kell, és így nem is kapnak fejhallgatót, amivel követhetik a az elhangzottakat, de hát sokan azt mondták, hogy ez egy csodálatos terem, de hát nincs olyan képviselő, aki ezzel egyetért, úgyhogy sajnos a lehető legrosszabb teremben tesznek látogatást, de minden esetre üdvözöljük Önöket nagy szeretettel. Meissner asszony, nem lehetne ott a üres helyekre leülni? Hát nem tudom. Az én tapasztalatom, hogy nem megy ez. Én nem akarok nem akarok problémákat okozni, csak gyakorlati okoknál fogva ez talán egy megoldás lehetne. Hát nem mondom, hogy nem értek egyet, de a következő jelentés Higgins kollega jelentése a ö, elektronikus útdíszedési szolgáltatósokról. Köszönöm, elnök úr. Én már az előző alkalommal is mondtam egy rövid bevezetőt. Az Európai Unióban ugye megpróbálunk szabadon közlekedni, nincsenek határok a közös belső piacon, és biztosítani kell, hogy ne kelljen megszakítani az utazást azért, mert mindenütt mások az elektronikus útdíj szedési rendszerek. És az infrastruktúra Európában változik, és mindent meg kell tenni a garbantartás érdekében, ez különböző szinten történik. Hogyan lehet javítani ezt az infrastruktúrát, és ezt tudja biztosítani a szabadságfokok megvalósulását igazán. És végül pedig mi a legjobb módja annak, hogy egy jól működő elektronikus údi szedési rendszert, egy megfelelő ets e, t alakítsunk ki. A bizottságnak van két közleménye, az egyik az a magángépjárművekre vonatkozik, másik az EETS-re. A téma az hasonló, és de azért különböző jogszabályi, jogi megközelítést igényelnek. Remélem, hogy ismerik ezt a két bizottsági közleményt. A fő kérdés az az útdíj, és lehet-e ezeket a rendszereket fenntartani? Hogyan lehet arányosan alakítani az útdíjat a tagállamoknak? heti, havi, évi szintű díjakat kell meghatározniuk, és ez megfelelő arányban kell, hogy álljon a szolgáltatással. És végül pedig, elnök úr, a matrica az is ugyanilyen idő alapú kell, hogy legyen, de ez a gyakorlat sok esetben nem fair azokkal szemben, akik nem az adott tagállamból kerülnek ki, de ugyanakkor a tagállamoknak meg kell, hogy maradjon az a szabadsága, hogy ők dincsenek az útdíjról. A tagállamok mindig a lehető legkisebb adminisztrációs teherrel kell, hogy ezt megvalósítsák. És mindenképpen az arányosságra kell törekedni a tagállamoknak, különös tekintettel a büntető, illetve a büntetésekre, és azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehetne a matrica rendszert esetleg egységesíteni a környezetvédelem szempontjából ez nagyon fontos eszköz lehet. Itt megint koherens, koordinált módszerre van szükség az Európai Unióban, és a dereguláció meghatározó fontosságú az EETS esetében. A bizottság nem tesz eleget annak érdekében, hogy biztosítsa azt, hogy ez valóság legyen ez a rendszer. A szolgáltatók azonban talán meg tudják ezt valósítani, de nem biztos, hogy ez egy reális elvárás. Alapvetően azt tudom mondani következtetésképpen, hogy ez középtávon mindenképpen valóság lesz, és a gépjárműveknek sokkal gazdaságosabbnak kell lenniük, és ugyanígy előre kell lépni az údi rendszerben is, de ez eddig nem történt meg és azt javaslom, hogy a bizottság egy rendeletet dolgozzon ki annak érdekében, hogy az infrastruktúra finanszírozását biztosítsa az útdíj segítségével. És végül, és ez benne van a nyolcas pontban, én látom azt egyértelműen, hogy nagyon sok tagja az Európai Parlamentnek nagyon sokat megközelítettek már a lobbycsoportok, ez normális dolog, de a helyzet az, hogy most nincs megfelelő piac az IITS e számára. És már mondtam, hogy nem sok pénz áll rendelkezésre a magán vállalkozásoknál, és, de hát ez nem lehet ok, hogy teljesen elutasítsuk a rendszernek a bevezetését. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Higgins úr, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elmondottakat és a raportőr munkáját. Én az árnyék jelentős felelőse Klinc úr nevében szólnék, aki most nem tud jelen lenni. Hát a tagállamoknak kell továbbra is dönteni arról, hogy milyen mértékű útdíjat határoznak meg, tehát ennek a mértéke Romániában nem lehet ugyan akkora, mint Franciaországban, tehát ez a tagállamok hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Fair versenyre van szükség, transzparens mechanizmusokra, ami a költség összetételét jelenti. Egyszerű kell, hogy legyen a fizetési mechanizmus, és az információk is könnyen hozzáférhetők legyenek, és hát ezzel biztos, hogy egyet is ért a raport űr, reportor. Klinc úr örül annak, hogy a javaslatát átvették, és az online vásárlás is nagyon fontos lenne, ez már nagyon jövő irányult, de hát felhasználóbarát megoldás hogy legyen egy egységes ismertetőjel bizonyos szakaszokra, hogy minden ki felismerhesse ezt a matrica kötelezettséget. Tehát most nem világos, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni, de fontos, hogy az információ mindig rendelkezésre álljon. Hogy most UDI vagy matrica? Hát ugye ezek nem akadályozhatják az, a, a szabadságjogok érvényesülését, tehát az áruk, szolgáltatások, a tőke és az emberek szabad mozgását, bocsánat, az én hendim szólt, tehát az interoperabilitását is biztosítani kell a különböző rendszereknek. És nem szeretnénk diszkriminálni senkit a állampolgárság vagy lakóhely szerint, és végül pedig Fontos a piacra való hozzáférés, és ezt nem szabad, hogy administratív terhek akadályozzák az új szolgáltatók esetében. Egyébként örülök, hogy, illetve Klinc úr örömmel várja a következő vitafordulót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Ajala Sander nem tud itt lenni. Elnézést kérünk. Úgyhogy én helyettesítem őt, úgyhogy felolvasom az álláspontját. Köszönjük szépen az LTS-szel e kapcsolatos javaslatot, és hát megértjük az egyes LTS e szolgáltatónak az aggodalmát, azonban nem hagyhatjuk annyiban a dolgokat egyes szállítóknak több tagállamon kell áthaladniuk ahhoz, hogy elérjék az Európai Unió piacait. Attól tartunk, hogyha ezt magára hagyjuk, a szolgáltatókra hagyjuk ezt a folyamatot, akkor ezek ezt ki fogják használni. Tehát ezeket a problémákat meg kell oldani a különböző útiakat alkalmazó országokon már ma is egységes úti automatával mehetnek keresztül a tehergépkocsik. Képesek kell, hogy legyünk ezt európai szinten bevezetni. Ami a jelentéstevő javaslatát illeti, hogy a GSM illetve a GMS szatellitrendszer felé lépjünk el, gondol, végig kell gondolni azt, hogy e, milyen hatása lesz ez a szolgáltatók által már e, e, megtett befektetésekre, beruházásokra. Végül pedig, ami a, az, az autó használatot illeti, fontosnak tartjuk támogatni a távolságon alapuló úti fizetési rendszer kiterjesztését a tisztességtelen napi, heti, havi jegyekkel szemben. Köszönöm szépen, mondja Foster asszony, köszönöm szépen Higgins úrnak, néhány pontot említenék én is. Nagyon fontos az, hogy a jelentés világosá tegye azt, hogy a tagállamok szabadon dönthetnek az útiak összegéről, és eldönthessék maguk, hogy hogyan költik el az ebből jöv származó jövedelmet. A legjobb dolog az interoperabilitás, amikor azonban rendeletet vezetünk be, akkor a közút használók különböző érdekeit figyelembe kell venni, tehát vannak olyanok, akik nem lépik át a határokat gyakran, tehát azoknak nem lesz előnyük egy olyan rendszerből, amely kifejezetten a gyakori határátlépésre van kidolgozva. Úgyhogy ezt mindenképpen végig kell gondolni. Persze tudom, hogy az Európai Uniós irányelv már létezik, ez meghatározza azt a technológiát is, amelyre szükség van, és azt hiszem, hogy a tagállamok már a, ennek a végrehajtásán dolgoznak. Ezt folytatni kell. Ami a úti fizetést illeti nálunk, és talán más tagállamokban is, különböző érvek hangoznak el arra vonatkozóan, hogy ez a távolság alapú legyen, vagy idő alapú. A matrica rendszer lenne nyilván az elfogadható, egyes ilyen rendszerek 2014-re már bevezetésre kerülne, úgyhogy nem igazán látom annak értelmét, hogy ezt a folyamatot visszafordítsuk. Köszönöm Jim munkáját. Meg kell próbálni előrelépni ezen a területen, de persze ennek során figyelembe kell venni az egyes tagállamok technikai adottságait is, Fanta úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Higgins ezért eh, a dokumentumért, amelyik elgondolkodtat minket a megfelelő pillanatban, talán egy kicsit elkésve is a helyzethez képest. Egy kicsit összefoglalnám az, el, az általam kigondoltakat négy pontban. Egyszerűsíteni. Nos, az interoperabilitás egy nagyon fontos fogalom, ez természetes, és ott van az a kérdés, hogy előre láthatóvá kell tenni a költségeket. Hogyha én belépek eh, egy műholdas rendszerbe, lehet, hogy olyan költségeket eh, olyan költségek keletkeznek, amelyeket előre nem látható. A másik, ami nagyon fontos kérdés, az a privacy, a ez nagyon fontos ezen a területen. Egy olyan utakat olyan utakat szeretnénk létrehozni, ahol nincsenek se e, sorompok, sem eh, fizetőhelyek, jelenleg a Telepass vagy a Free Float, azaz a szabad közlekedés szolgáló fizetőrendszerek vannak, hogyha belépünk a műholdas navigációs rendszerben, nagyon fontos, hogy a privacy-t megvédjük az állampolgároknak, hogyha egy egyszerűbb rendszert akarunk alkalmazni, akkor ott lesznek fizikai akadályok, mint sorompok, és megállok a díjfizetéshez. Különböző rendszerek vannak, és különböző üzemeltetők vannak a különböző országban, a tagállamokban, és egyre inkább a vegyes állami és magánszektor üzemelteti ezeket, tehát nagyon sok színű ez a, az üzemeltetők világa. Én nem tudom, hogy ez a megfelelő módszer az, amit leír ez a dokumentum, hogy ezzel megfelelő módon lehet kezelni ezt a sok színű világot, aztán vigyázni kell, hogy az a GNSS rendszer megkülönböztessük a GPS rendszertől. Nagyon fontos, hogy azok, akik adják az infrastruktúrát, azok adják a szolgáltatásokat is, amelyeket biztosítja az infrastruktúra jó lenne, hogyha azok az összegek, amelyeket amelyekhez hozzájutunk a befizetések révén, ezt a közlekedésbe forgassuk újra, annak biztonságosabb és tisztább tételéhez. Nagyon fontos tehát, hogy odafigyeljünk a környezetvédelemre, odafigyeljünk az egyszerűsítésre, ez szeretném, ezzel szeretném kiegészíteni a kedves kolléga kiváló munkáját. Köszönöm. Hedberg, ja. Right, many, many thanks, uh, Chair. Hedberg úr, az Európai Bizottságtól köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a jelentést. Az Európai Bizottság egyetért a diagnózissal általában, azonban a felét terápiával nem mindenben. Az Európai Unió a vezető szerepet játszik az úti beszedésben. Széles körű hálózat működik az Európai Unióban a tehergépjárművekre vonatkozóan. Az Európai Bizottság valószínűleg még ebben az évben benyújt egy javaslatot a távolság alapú rendszerre, és ez a javaslat a hatékony és tisztességes úti használati díjbeszedési rendszert támogatja. Emellett léteznek a nemzeti úti rendszerek természetesen, de az is lehet, hogy e, ez lehetséges, hogy személygépkocsikra is benyújt egy ilyen rendszert, annak érdekében, hogy a dugókat csökkentsük az utakon. Biztosítani kell a tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy hatékonyan foglalkozzanak az infrastruktúra fenntartásával kapcsolatos nagy pénzügyi hézagokkal, és emellett a nagy kihívást jelent a túlzott torlódás az utakon, és ez nagy gazdasági pazarláshoz vezet. E, és ezeknek köszönhetően, vagy ezek miatt munkaidő és egyéb tényezők miatt a GDP 1%-át veszíti el Európa. Tehát javítani kell a közúti közlekedés hatékonyságát, ami pedig az elektronikus úti beszedést illeti. Az Európai Bizottság intenzíven támogatta egy ilyen típusú rendszer bevezetését. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen rendszernek a modellje egy gyakorlatilag mm, alkalmazható lenne. Franciaországban már működik egy ilyen modell. Az Európai Bizottság a tagállamokkal már négy, négy találkozót szervezett ebben a témában, a parlament megkapta ezeknek a beszámolóit. Hogyha nincsen elegendő szintű előrelépés az ETS-szel kapcsolatban, a regionális elosztási rendszeren belül, akkor az Európai Bizottság kész új jogszabályalkotási kezdeményezést benyújtani. Azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell említenünk, hogy ahogy ezt már említették egyesek, négy ö, olyan ö, készülék előállító van, amelyek már kidolgozták azokat az eszközöket, amelyeket lehet használni a teherautókban. Hat údi cég Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban egy egységes készülékkel reklámozza a szolgáltatásait. A probléma, hogy a 2012-es októberi határidőről lecsúsztunk, a nehéz gépjárművek, tehergépjárművekkel kapcsolatos európai rendszer bevezetésére. A regionális elosztási rendszer e, hét tagállamban már működik, fontos nemzetközi forgalom van, és a kritikus tömeg már létezik ezekben a tagállamokban. Azt reméljük, hogy ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az LTS e európai szintű bevezetése megtörténhessen. Nem világos az, hogy ez mennyiben, eh, mennyiben fogja majd eh, késleltetni az európai rendszer bevezetését, de hogyha késlelteti, akkor az Európai Bizottság más eh, módszereket gondol meg. Higgins úr szeretne válaszolni. Nem, elnök úr, de három percet mégis kérek. Azt hiszem, hogy mindenképpen fontos köszönetet mondani Meissner asszonynak, Meissner asszony, Foster asszony és Kenkén úr ugyanazokat a pontokat vetették fel, az aktuális, tehát a valódi költségeket és díjakat a tagállamok határozzák meg. Meissner asszony azt mondta, hogy ez átlátható kell, hogy legyen ez világos, az Európai Uniós szimbólum szerepel a jelentésben. Szentloga asszonyjal egyetértek, nem lehet a dolgokat annyiban hagyni, a technológia létezik, politikai szándékra van szükség. A távolság alapú e, úti rendszert próbáljuk elkerülni. Foster asszony, ami az interoperabilitást illeti e, Szigetországban, hát na, mi is e, Szigetország vagyunk, és exporttól függünk, exportálunk is, tehát a mi véleményünk kicsit más a Szigetország létről. Eh, Kenkiem úr eh, mondott néhány dolgot. Eh, nem új rendszerről, nem új rendszert vezetünk be. A technológia létezik, a technológiát szeretnénk működőképessé tenni. Nem új technológiát vezetünk be, és ezért nem ugranak rá a cégek erre a témára, mert, mert nem látnak további pénzeket ebben, mert a technológia már létezik, nem kell újat kifej, kifejleszteni. Aztán a meglévő infrastruktúra fenntartási költségei, hát az infrastruktúra ugye előregszik, és ami a torlódásokat illeti, a GDP 1%-a veszik el a torlódások miatt, ez egy nagyon érdekes pont. Ami a regionalizációt illeti, tudom, hogy itt kritikus tömegre van szükség, hogyha kiderül az, hogy a regionalizáció nem működik, akkor a folytatni kell a jogszabályalkotás folyamatát. Köszönöm szépen, Higgins úr, mondja az elnök. A módosítások benyújtásának határideje március 28, 12 óra. A szakbizottságban április 23-án lesz a szavazás, így van ez? Így van. Tehát a módosítások a március 25-e. A következő napi rendi pont a, a visszajelzés a áramoldalú <clears throat> egyeztetésekről a TEN-T témával kapcsolatban. Akkor én elkezdeném két háromoldalú egyeztetés volt a második február 27-én az árnyék jelentéstevő Meissner és Kubucakis úr voltak itt. Azt gondolom, hogy sikerült előrelépnünk bizonyos területeken, de még mindig nagy különbségek vannak a non-regresszió és a non-ratifikáció kérdésében. A nagy kérdés az az, hogy a tengeri közlekedésben résztvevő joga, résztvevők jogait nem kell -e valamelyik mellékletben felsorolni. Már április 10-én lesz a következő három oldalú egyeztetés. Optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy sikerül egyeztet, megegyezni a a kikötő szerinti ország ellenőrzésével kapcsolatban tanácssal, ami a lobogó szerinti országot illeti, ez a Szociális Bizottságra tartozik. Most itt tartunk. Van-e valakinek kérdése a témával kapcsolatban? Nincs. Akkor a TNT. Kumusszákosz és Hertog úr, Ertug úr, tessék, megadom a szót. Igen, köszönöm szépen. Igen, valóban volt egy első találkozó trilógus februárban, aztán három további trilógus van előtervezve, az egyik március 21-en, azaz holnap után, aztán áprilisban lesz egy következő, majd az utolsót májusra tervezzük. Alkalomattán lehet egy további értekezlet, a májusi értekezlet után tehát lehetséges még egy. A hangulat viszont az üléseken pozitív volt, jó hangulat volt, ami például az ír elnökség hozzáállását illeti, nos, elhangzott az, hogy az ír elnökség rugalmasan fog viselkedni, és ezt be is mutatta. Megpróbáltuk egy módszertani útvonalat kitűzni, Először is technikai módon kell az üléseket előkészíteni, annak érdekében, hogy az üléseken az eszmecsere hasznos legyen és hatékony. Ugyanis, mert tartottunk, tartottunk két ilyen jellegű mm, trilógust, a szeretnénk egy tematikus megközelítést eh, használni, alkalmazni, és nem a különböző fejezetek alapján eljárni. Nos, egy általános, először egy általános megközelítést szeretnénk, és majd utána rátérni a különböző témákra. Nos, eh, lehetőség volt a parlament és a tanács részéről is, hogy egy megállapodásra jussunk két eh, eh, két témában. Először is az európai áfa fogalmáról van szó, ugyanis eltérés van a parlament és a tanács eh, megközelítését illetően, a mi dokumentumban a fogalom az egy kicsit eltérő, ugyanakkor eh, azt látjuk, hogy ennek a hozzáadott értéknek eh, a lényegét azt elfogadta a parlament is, és a tanács is, elfogadtuk azt, hogy ennek a mozertanát nem lehet megkérdőjelezni a trilógusok során. Nos, a tanács felé kifejeztem azt, hogy aggódunk a Multinationals Financial framework tehát a több éves pénzügyi kereteket illetően, Nos, tudjuk, hogy mi a helyzet a transeurópai hálózataknál. tehát felvetettük ezt a kérdést a tanácshoz, nem talál, nem kaptam viszont kielégítő választ. Ami a többi kérdést illeti, nos, először is a négyes cikk foglalkoztak a kérdések, ami a folyosókat illeti, az Európán átnyúló folyosókat. Ertuga úr vezette fel ezeket a témákat. Úgy vélem, hogy minden esetre nagyon fontos és nagyon pozitív, hogy az ír elnökség úgy tűnik elfogadjak az Implementing Decisions elvét, azaz a végrehajtási döntéseket illetően. Aztán a bizottságot megkértük azt, hogy erősítse meg, hogy a módosítások is, a módosítók is eh, megfelelnek a szövegnek, és ezt a bizottság majd megerősíti, ezáltal elfogadhatóvá válnak a tanács számára is. Azokat a módosítókról van szó, amelyeket a parlament nyújtott be, és ezeket majd el fogja fogadni a tanács, kivéve néhány részletkérdést illetően. Nos, Röviden, nagy vonalakban ez volt az első eszmecserének a lényege a trilógusnál. Elnök úr, kedves kollégák, alkalmunk lesz majd tájékoztatni önöket a különböző fázisokról ennek a tárgyalásnak, mert ez igen összetett kérdés. Ártunk úr további eh, részleteket szolgál majd egyéb témákban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Jorgosznak is az elmondottakat. A tartalmakkal kapcsolatban, amelyekről az elmúlt alkalommal beszéltünk, az árnyék jelentések felelőseit is köszönet illeti. Az Európai Parlament mm, fellép ezen a téren, ez jó jel, mégpedig egységesen február 20-án volt találkozó, aztán most csütörtökön lesz a következő trilógus. Hát vannak fényes és árnyoldalai is mindennek. Nekünk világos céljaink vannak, és ezt egyértelművé tettük a tanács számára, tehát a helyi és a regionális szint bevonása. Azért, mert bizonyos elvárásaink vannak a transzparencia területén a bizottság és a tanács részéről is. A folyosó megközelítés fontos, amit a bizottság javasolt, ez kell, hogy a harmonizáció alapja legyen, és kell egy gazdasági költséghaszon elemzést végezni, valamint egy hatástanulmányt a környezetvédelem, illetve a környezeti hatások terén. Az jó volt, amiben megállapodtunk, hogy ugye a célokat világosan struktúráltuk, a negyedik és a hetedik cikkben tettük ezt, elkerülendő, hogy azzal a kevés forrással, ami a TEN-T-hez rendelkezésre áll, hát finanszírozható legyen a lényeg, és nem csak a tagállamok pillanatnyi ízlése döntsön erről. Természetesen ha nem így tesszük, nem így lépünk fel, akkor ez megnehezíti az előrelépést. Egyensúlyra törekszünk. A belső víziutak és a környezetvédelem között, ugye a belső víziutak nagyon fontosak, de mindenképpen a fenntarthatóságra is tekintettel kell lenni. El tudják képzelni, hogy hát nem is annyira különbségek, de azért mégiscsak azok mutatkoznak majd. Ugye definiálni kell pontosan, hogy mit értünk európai többletértéken. Mi ez? Ez nem pontosan ö, esik egybe azzal, amit mi parlament mondunk, és a TNT forrásokat azon projektek finanszírozására kell fordítani, ahol bizonyítható az európai többletérték, és nem az a többletérték, amit a tagállamok elképzelnek. És az utolsó kérdés, ezt is egyértelművé tettük, ha, a, amikor az MFF-ről beszélünk, és a Collective Europe, Connecting Europe Facility-ről, akkor ez is kritérium számunkra. A tanács nem kurtíthat kedve szerint. Maradjon ez úgy, ahogy eddig volt. És ebbe bele kell törődni. Ő esetleg később tehet a parlament javaslatokat bizonyos projektek törj, törlésére. A tanács arra helyezett hangsúlyt, hogy egyszerűsíteni kell, ez kell, hogy előtérben álljon, és fennáll az a az hogy további bürokratikus adminisztratív ráfordítás lesz szükséges, különösen a negyedik fejezet kapcsán, ahol a koridorokról van szó. A koordinátor szerepére kíván szorítkozni a tanács. Hát ugye, amilyen keveset csak lehet, csak annyira kíván belefolyni a dologba európai szinten, de ezt mi visszautasítottuk a tanács nem akar kötelező határidőket megszabni az összhálózatra. 2050-ig kell ezt teljes mértékben megvalósítani, de a tanácsnak is érdeke, hogy az európai többletértéket világosan meghatározunk. Aztán a tanács a műszaki követelményeket illetően és a kivételekre vonatkozóan szeretné kifejteni álláspontját, ezt nagyon fontosnak tartják és jó ebben az, hogy az első trilógus ülésen sikerült sok módosító indítványt érvényesíteni a parlament részéről, és ezt a tanács úgy nagyjából el tudta fogadni. Ezeket beazonosítottuk, és elfogadható volt ez a tanács számára. És a technikai találkozókon ezt tovább lehet tárgyalni. A következő trilóguson a bizottság majd tart egy prezentációt, és ez világosan megmutatja majd, milyen módosításokat hajtott, hajtott végre a két intézmény. És hát a parlament is dolgozott ezen, és akkor lesz egy áttekintésünk a dolgok állásáról. De egyetértés van abban, hogy az Európai Bizottság módszerét támogatjuk. Még valami szeretném még kiemelni, hogy nem szeretnénk a koridor elvet csorbítani, és a koordinátor szerepét sem, hanem a külső területeket is szeretnénk megőrizni a folyosókban, a koridorokban, ezt a, megerős, ezt a megközelítést akarjuk érvényesíteni. Tehát a perifériára is ki kell, hogy ez terjedjen, és a multimodalitást és a határon átnyúló szakaszokat is figyelembe kell venni. És hát a koridor struktúrák, regionális testületek, ezek bevonása nagyon fontos. És még utolsó mondatként a kollega említette, hogy tematikus blokkokat hoznak létre, hogy ne sok száz módosítót kelljen folyamatosan feldolgozni, tehát lesznek ilyen tematikus blokkok, ennek keretében tárgyaljuk majd ezeket. Köszönöm. Van kérdés? Igen, köszönöm szépen raportőrnek. Néhány megjegyzésem lenne. A trilógusról az a tény, hogy a meghatározások a azokat megbeszéltük már a parlament szintjén magunk is, megbeszéltük ezeket, és ugyanazokat eh, használtuk lehet, hogy a tanács azért vitatja ezeket, hogy ezek használja ezeknek a, a vitáját, hogy másra használja ezeket az irány mutatásokat megváltoztassa. Én úgy vélem, hogy a trigológus során mindenképp mindenképpen tisztán kell látni, hogy mik a definíciók, amelyeket elfogadtunk, mert hogyha ezeken változtatunk, akkor nagyon bonyolult lesz az egész folyamat. Nem szabad ezeket változ, megváltoztatni menet közben, mert korábban a parlament egyességre jutott ezeken, és ugyanezt kell elérni az iránymutató vonalakkal, mert különben bonyolult lesz az egész. Most, eh, με την παρέμβαση και έχουμε... Nos, már elmondtuk az elnökségnek és a bizottságnak is, hogy kapcsolatban leszünk a felelős, az illetékes kollégákkal, hogy megnézzük, hogy milyen változtatásokat szeretnének a, a hát a definíciókkal. Dominik hozzáállása ugyanaz, mint a mi hozzáállásunk, mindenképp egyet kell érteni a definíciókkal, és ezt rögzíteni kell, ebből kell kiindulni. Köszönöm. Can I now move on to the tachograph? A tachográfa kapcsolatban? Igen. Milba asszony? Igen, igen, ez a az terem miatt nem látnak megfelelően. Nos, én ki szeretném hangsúlyozni, hogy az írelnökség hozzáállása nagyon pozitív volt, a parlament álláspontja nagyon világos volt, és azt hiszem, hogy az annak köszönhető, hogy előtte milyen munkát végeztünk itt a parlamenten belül, a különböző frakciók, frakciók között. Nagyon fontos, hogy elfogadták a módszert, amit javasoltunk, mert itt ez, ez problémát jelenthetett volna, ami a definíciókat illeti mm, először is a hozzáadott érték kérdését, én osztom az eddig elhangzottakat, pozitívan állok hozzá, és úgy vélem, hogy a parlamentek ragadkodnia kell a hozzáadott érték fogalmához, a módszertanhoz, mert ez nagyon fontos kérdés ennek a dokumentumnak és ennek az eszmet trilógusnak az a lényege, hogy tisztázzon eszközöket, tisztázzon olyan dolgokat, amelyekre nagyon nagy szükség van. Ami Erta úrnak a kommentjárát illeti, hogy ahogyan a pénzügyi keretek alakulnak, úgy kell a különböző költségeket meghatározni, mivel hogy tudjuk, hogy nem jön, nem lesz jobb a pénzügyi keret, szeretném tudni, hogy majd legközelebb mondaná el, hogy hogy alakul ezek szerint a mi költségvetésünk. Igen, rendben. Future guys, okay, thanks. On the... A következő a tahográf Reméljük, hogy itt sikerül majd megfelelő következtetéseket levonni. Tikavasz. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek az elvégzett munkáért ebben a témában. Jól dolgoztunk együtt. Köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak, a titkárságának, mert nagyon sokat dolgozott, támogatta az egész tárgyalási folyamatot, nagyon sok trilógus volt korábban, a ciprusi elnökség alatt is, ott nem volt még meg a tárgyalási mandátum, aztán elkezdtünk dolgozni az érelnökséggel, és már két informális találkozó volt, technikai jellegű találkozók, holnap lesz a második tényleges trilógus, és ez a tárgyalásoknak a haladását mutatja. Az irelnökség óriási nagy munkát tett annak érdekében, hogy meggyőzze a tagállamokat, ugyanis a tanácson belül ez a dosszié nagyon ö, keménynek tűnik a tanács tagjai számára azt látjuk, hogy az irelnökség nagy erefeszítéseket tett, egy olyan szöveget dolgozott ki, amelyik egy esetleges egyezménynek az alapja lehet. Nagyon sok lépést tettünk technikai kérdésekben is, a személyes adatok védelméről is sokat beszéltünk, a geolokalizáció kérdésében is, amelyik a tahográfok végzik majd, ezt a kérdést még nem oldottuk meg, aztán a retrofitting, a gross módosító, amit a parlament támogatott, ezek még mindig eh, kérdésesek. Ami a nemzeti flottákat illeti, sajnos nem fogunk tudni úgy eljárni, ahogy a parlament szeretné, hanem hosszabb időkre lesz szükség aztán azok a kamionok is, amelyek más országok felé, illetve más országokban dolgoznak, digitális tahografokról beszéltünk, és ezzel volt néhány pontos, fontos kérdés. Itt a tanács sajnos nem szeretne a, a szociális kérdésekkel foglalkozni, a parlament számára viszont ez fontos, és szeretnénk valamit tenni. Például a, a kivételek, mentességek a nem profi vezetők, tehát azok számára, akik nem foglalkozás szerűen a járművezetők, azok számára mentességet szeretnénk elérni, és ezen szeretnénk tovább beszélni, illetve meggyőzni a mm, tanácsot. Ami a szankciókat illeti, az enforcement, nos, ott a tanács nem akar beszélni a szankciók harmonizálásáról, és ez kemény csata lesz. Valószínűleg ezen a ponton a parlamentnek nagyobb rugalmasságot kell tanúsítania. Egy másik kérdés a információ, illetve az ellenőrző személyzetnek a képzése és tanúsítása tanítványai. Erről majd juthatunk egy valamilyen megoldásra. A tanács nem szeretne ilyen jellegű tanúsítványi rendszert, mert túl költséges, túl sok terhet ró. A parlamentnek ez ügyben is rugalmasságot kell tanúsítania. De van egy dolog, amiben a parlament nem lehet rugalmas, mégpedig az ellenőrző berendezéseket illetően, az új digitális tachográfnak a legnagyobb előnye az, hogy kevesebb közúti ellenőrzés lesz, azaz kevesebb kamion áll meg az utak mentén az ellenőrzések miatt hogyha lesznek ezek a távolról elvégezhető ellenőrzések, csak azokat a kamionokat fogják leállítani az utak menten, amelyek valóban megsértették a közlekedés, közlekedési szabályokat, mert a tahográf erről értesítette a hatóságokat. Nos, nagyon fontos, hogy meglegyen egy befektetés a fuvarozók részéről, a fuvarozóknak el kell látniuk, be kell szerelni ezeket a berendezéseket, a műhelyek, karbantartó műhelyek, szerelő műhelyeknek be kell szerelni ezeket a berendezéseket, és az ellenőrző hatóságoknak is rendelkezniük kell egy minimum eh, berendezésekkel annak érdekében, hogy hatékonyan el tudják látni ezeket az ellenőrzéseket. Nagyon fontos tehát az ellenőrző berendezések megléte, rugalmasak vagyunk bizonyos, a szöveg bizonyos részeinél, például az átmeneti időszakokat illetően, ugyanakkor nem fogadhatjuk el azt, hogy a tagállam úgy dönt, hogy nem lesz ilyen ellenőrző berendezés. Tehát ezt ki kell mondani világosan. A mm, szállítók nagyon sokat szenvednek a válságban, ezt mindenképpen el kell fogadniuk viszont. Aztán a következő kérdés a végrehajtási aktusokat illetően a tanács csak a végrehajtási aktusokat akarja megvitatni, tehát itt van ez az 1 per B melléklet. A két intézménynek a jogi szakértői koncentráltak, odafigyeltek erre a témára, a bizottság is hozzászólt. Most a két jogi szolgálat megpróbál együtt dolgozni annak érdekében, hogy a szöveg megfelelő legyen mindenki számára. Valószínűleg ebben a témában is szükség lesz bizonyos rugalmasságra mindkét intézmény részéről, annak érdekében, hogy világos egyértelmű legyen a mandátum, a bizottság számára legyen ez delegált aktus, vagy végrehajtási aktus, legyen világos, hogy mi az a célkitűzés, amit el akarunk kérni. És bizonyos fogalmakat be kell vezetni, főleg a mellékletekben. De, amint említettem, a jogi szolgálatok majd együtt fognak dolgozni, megnégy, nézzük majd, hogy milyen eredményre jutnak. Remélem, hogy mind a két intézmény rugalmasságról tesz tanúbizonyságot, és remélhetőleg a következő párbeszédekben, illetve találkozóknál 90%-os egyetértésre jutunk majd, főleg a nagyobb politikai kérdésekben, és akkor lesz még maradott néhány apró kérdés, amit az ír elnökség megold ahogy említettem, a eh, zírek nagyon sokat segítettek, utána jönnek a litvánok, majd a görögök, ott úgy látom, hogy mm, kisebb a hajlamosság a segítségre, ezért meg kell ragadni ezt a lehetőséget, és használjuk ki maximum, maximális mértékben az írelnökséget. Kérdések? Ugye ez egy rövid jelentés volt, ugye, a trialógusok tartalmához képest. Ez tényleg rövid, Brian, köszönjük szépen a munkát, nagyon kemény tárgyalások voltak, és az ír elnökség alatt tényleg be kell ezt fejezni. Még rövid két dolog, a csak nemzetközi utak esetén lehet ezt a retrofeedinget alkalmazni, a másik pedig a kivételek kérdése. Ragaszkodni kell ahhoz, hogy a 100 km nem hivatásos gépjármű vezeték esetében ne kivétel legyen, hanem a főszabály, és hát praktikusan kell ezt kezelni, úgyhogy meg kell nézni a feltételeket, és hogy hogyan érvényesíthetők a kivételek és akkor így egy kicsit a tanácsnak is kedvére tudunk tenni Köszönöm. Igen, rendben van. Hát a tanácsban is pánik van ezzel a dossziéval kapcsolatban. Hát igen. Azt hiszem, hogy a rugalmasság minden fél részéről a kulcsa a megoldásnak. Rendben. Grós úr. Igen. Nagyon röviden. Higgins kollega nem tudott itt maradni. Röviden két-három kérdésre térnék ki. Esélyünk van arra, hogy szolgáljuk a gazdaságot, hogyha nem büntetjük a KKV-kat, hogy egyszerűen fogalmazzak. Egy olyan javaslatot dolgoztunk ki a parlamentben, hogy 20 oldal kivételek helyett azt mondjuk, hogy a nem hivatásos gépjárművezetőket kivesszük az irányelv hatája alól. A másik, jó lenne, ha a tanács technikai tanácsadást kérne, hogy mi az, amit a tahográf meg tud tenni, és mi az, amit nem. És egész eh, Európában ez veszendőbe mehet, tehát elmegy, eh, elvész a kutatási eredmény, hogyha nem fogalmazunk jól. Tehát ezzel a tahográffal eh, piaci vezetők lehetünk, vagy pedig majd vehetünk kínai vagy orosz modelleket. Tehát ezt kell világosá tenni a néppártban, ezt elmondhatom, ha nem sikerül többletértéket elérni, akkor nehezen fogunk előre haladni. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez ugye csak beszámoló volt, nem kell most itt elkezdeni vitatkozni a tahográfról. Jó? Igen. Lehet, hogy túlságosan jóságos voltam, de ezt a koordinátorokkal kell ö, tulajdonképpen elvégezni, Elkadrói úr. Ha Matthieu Groze het woord Köszönöm szépen. Miután meghallgattuk Grafford kollégát, én is hozzá szeretek szólni. Én támogatom a rugalmasságot, ugyanakkor rá szeretnék mutatni arra, hogy mennyire nehéz az, amikor a fogalmak nagyon egyszerűek, főleg ami a mentességeket illeti, mert meg kell próbálni elkerülni a kiskapukat. Van egy mandátumunk, Alkadraui úr, úgyhogy van egy parlamenti álláspont, és az a tárgyaló csapat ezt képviseli. Igen, igen, ez nagyon jó. Csak ezt szeretném újra ö, megerősíteni. Ne kezdjük el a vitát a delegáción belül, a parlamenti delegáción belén. Vissza kell térnünk ahhoz, ami a tárgyalási mandátumban van. Rendben. Akkor mindenkit emlékeztetnék arra, hogy 3 óra 30-kor kezdődik a délutáni ülés, úgyhogy nagyon hosszú ebédszünet, ebédszünetük lesz a hosszú szavazás után. Találkozunk fél négykor.